Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. Hölgyeim uraim, kezdjük el a munkát. A délutáni ülésünk első napirendi pontja a, tét, napirendi pontja a téti tárgyalások, ami nagyon bonyolult, ezt önök is tudják. Úgyhogy meg is kezdjük a munkánkat. Az Európai Bizottság képviselője itt van velünk, Petros Szulmeris, aki osztályvezető, a piaci hozzáférési osztályvezetője, az Ipar, Energia és Nyersanyagok részleg, Kereskedelmi Főigazgatóság az Európai Bizottságtól. Az első hozzászólunk Hido Hóben, aki szintén osztályvezető, az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős osztályvezetője, szintén kereskedelmi főigazgatóság az Európai Bizottságtól. Megköszönöm tehát, hogy eljöttek a szakbizottságunkhoz, most már ugye a hetedik fordulónál tartunk, az EU-USA TTIP tárgyalásokban. Szeptember 29-től október 20, 23 tartott ez a forduló, és amennyire gondolom emlékeznek, 2013. júliusában indult ez a tárgyalássorozat, a hetedik fordulón vagyunk most túl, és az Európai bizottság elnöke Juncker úr a TTIP-et, tehát a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerséget az újonnan hivatalba lépő bizottság tíz legfontosabb prioritásai közé sorolta. Az USA kongresszusi választások novemberi eredménye befolyásolni befolyásolta a tárgyalásokat. Ugye tudják, hogy a szenátust a republikánusok megnyerték, a félidős választásukon. Ugye a félidős választások a két elnök választás között megtartott választás. Nagyon érdekel bennünket az önök véleménye. Ez egy nagyon komoly téma, és hogyha megtehetem, akkor arra kérném önöket, hogy 15 percnél hosszabb ne beszéljenek, hosszabban ne beszéljenek, mert a képviselőink is föltesznek majd kérdéseket. Először is Bent Langével fogjuk kezdeni, aki az INTA szakbizottság elnöke. Ő mondja majd el a megjegyzéseit. Azért fontosak ezek, mert ő ugye az Európai Parlament oldaláról az egész munkának a vezetője, ő fogja ezt össze. Az ITRE szakbizottság pedig nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy az INTA bizottságnak mi a mondani valója az ITRE felé, hogyan tudjuk koordinálni az erőfeszítéseinket ebben a nagyon fontos témában. Parancsoljon! Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Én ennek a szakbizottságnak is tagja vagyok, és persze a múltkori parlamentben nagyon intenzíven részt vettem a munkájában, de számomra is rak, lassan kiderül, hogy a kereskedelmi szakbizottság és ez a szakbizottság szorosan együtt kell, hogy működjön annak érdekében, hogy Európában az újraiparosítást elvégezhessük. Ehhez a TTIP nagyon fontos eszköz, ahhoz, hogy az ipar esélyeit növelhessük. A hét tárgyalási forduló során már láttuk azt is, hogy vannak lehetőségeink arra, hogy az ipari termelést megnöveljük, hogy a vámterheket ö, ö, csökkentsük, de vannak olyan területek is, ahol a magas vámok megakadályozzák a kereskedelmet, például az Európai Unióból származó bizonyos gépjárművekre 25%-os adót fejelnek meg, mert mezőgazdasági járműként tartják őket számon. Vagy például a technikai normák területén amelyek hasonlóak lennének, például a crash tesztek esetében, ugyan biztonságosak a gépjárművek, de mégis másfajta kategóriákba esnek a tesztet követően az óceán két oldalán. Úgyhogy nagyon fontos, hogy koherensen járjunk el annak érdekében, hogy az európai ipar termékei számára piaci lehetőségeket biztosíthassunk. Vannak olyan szektorok, kedves kollégánk, ahol az együttműködés egyszerűen korlátozott, mert a rendszerek annyira mások. Például a vegyszerek. A vegyszerek a REACH az irányadó irányelv Európában, az Egyesült Államokban a tiszka, nem igazán van együttműködési lehetőség, ezt azért be kell, hogy lássuk. De ennek ellenére van egy nagy olyan együttműködési játékterület, ahol az újraiparosítást erősíthetnénk, és ezt el kell, hogy fogadjuk. A szolgáltatásokat illetően is természetesen be kell, hogy vele kell, hogy gondoljunk, hogy az energiával mi történjen, hiszen ez az a piac, erőforrás, amit legkevésbé szabályoztunk. És azért itt nem ártana néhány minőségi normát bevezetni, az energiastandardokat. Annak érdekében, hogy felle modellt valósítsunk meg egy 21. századi valós kereskedelmi lehetőséget. Aztán a telekommunikáció. Gondolom, hogy mivel a digitális lépések egyértelműek, hogy hogy fejlődik ez a terület, olyan gazdasági potenciált rejtenek magukban, amit ki kell használni, de itt is érvényes az, hogy az adatvédelmet figyelembe kell vennünk ezen a téren, és az adatáramlás lelassítása nyilvánvalóan nem az, amit támogatunk. Úgyhogy megfelelő adatvédelem nélkül nyilvánvaló, hogy itt zsákutcába fogunk futni. Aztán annak ellenére, hogy sok kritikát hallunk és nagyok az aggodalmak, vannak azért még előrelépési lehetőségek és a kereskedelmi szakbizottságban felmerül az, hogy itt az ITRÉ-vel esetleg szorosabban együtt kellene működniük. Buzek elnök úr jó példája ennek a kezdeményezésnek, hogy ezt a hajót, ami nagy hajó, biztonságosan kikötőbe juttassuk miközben az elvárásaink realisták maradnak. Ehhez azonban az kell, hogy átláthatóbb legyen a munkánk. Két héttel ezelőtt a mandátumot most már nyilvánossá tettük, és biztos vagyok benne, hogy az új bizottsággal átlátható, konstruktív párbeszédet tudunk folytatni, csak úgy, mint a civil társadalommal. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a jó együttműködést, és ebben a szellemben dolgozunk tovább. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Megköszönöm az INTA elnökének ezt a bevezetőt, és majd a vége felé még összefoglalásra lehetőséget biztosítok. Most pedig akkor kezdjük a szakértőkkel. Um, lesznek itt olyan témák, amelyek fontosabbak számunkra, például az energia, nyersanyagok, felügyeleti kérdések, KKV-k, de hát majd úgyis a kérdésekből minden kiderül. Most akkor az általam javasolt sorrendben haladjunk. Hido Hauber úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy Minél többen vagyunk, annál jobb. A környezetvédelmi tárgyalunk itt ül a jobb oldalamon. Én vagyok a TTIP-ért főként felelős kolléga, Ignációval együtt dolgozunk a TTIP-en. Az önök nevében, az önök képviseletében tárgyalunk, és gondolom, hogy mindannyian tisztában vannak ennek a tárgyalássorozatnak a politikai jelentőségével, és azzal is, hogyha lezárulnak a tárgyalások, akkor ez lesz valószínűleg a legátfogóbb kereskedelmi megállapodás, amelyről valaha szavazott a parlament a Lisszaboni szerződés életbelépése óta. Úgyhogy azt hiszem tisztában vagyunk azzal, hogy együtt kell haladnunk, és a közös munkát nem csak az INTA szakbizottsággal fogjuk elvégezni, hanem ugyanolyan fontos számunkra az is, hogy az, amit mi megpróbálunk elérni, mindenki számára világos és jól érthető, és remélhetőleg osztják ennek a háznak a tagjai a véleményünket. Az új bizottság életbe lépése, vagy a hivatalba lépésének a harmadik, hivatalba lépésétől számított harmadik napon vagyunk. Svédországba utazott a biztosunk, és most érkezett meg, úgyhogy igazából még nem tudta ott fejest ugrani a témába, de már bejelentette, hogy az európai kereskedelem politikával kapcsolatos komolyabb alapelvei mi? A nyitott piacokat, a magas színvonalú védelmet és az átláthatóságot támogatja. A több átláthatóságot. Úgyhogy biztos, hogy Lange kollégával is fel fogja venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy megvitassák, hogy ezek a prioritások hogyan fejeződhetnek aztán ki a gyakorlatban. A biztosunk a meghallgatásán is már elmondta, hogy ő a tisztalappal való kezdést támogatja a TTIP tárgyalásokon, mert egy picit kisiklottak ezek az erőfeszítések 2014-ben, de azért nem kell itt túlzásokba bocsátkozni. Hát nyilván normális, hogy politikai átmenet zajlott Európában, most már stabilizálódott a helyzet, és persze tegnap voltak a választások, és hát ez is, ennek is meg lesznek majd a hatásai. A biztos asszony nyilvánvaló, hogy az érintett felekkel tárgyal, a tanácssal, ezzel az intézménnyel, a civil társadalommal, valamennyi érdekelt féllel, és arra számítunk, úgy tervezzük, hogy az amerikai tárgyaló partnerekkel az első ülés csak akkor, az első ülésre csak akkor kerül majd sor, hogyha a saját oldalán már tárgyalt az érintettekkel itt Európában. Bizonyára önök is tudják, hogy a ttip kapcsolatban nyilvános konzultációt indított a bizottság. Ez az ISDS, ugye ez az az eszköz, ami a kereskedelmi megállapodás befektetési fejezetére vonatkozik, és most már politikailag is előrébb kívánja vinni ezt az ügyet a biztosasszony. Több mint 150 ezer választ kaptunk, reakciót, hát el tudják képzelni, hogy azért ez egy nyilvános konzultáció esetében azért nagyon sok. És a biztos asszony először ezeket a válaszokat a biztosok kollégiuma elé kívánja tárni. Szeretnék megtárgyalni a lehetséges lépéseket, és utána fordulna a parlamenthez. Az elkövetkezendő hetekben tehát erre lehet számítani. Ami az USA oldalát illeti, tudják, hogy ahogy tegnap választások voltak, a legfontosabb változás az az, hogy a szenátus most már más kezekbe került, és ez azt jelenti, hogy a szakbizottságok elnökei is, elnökeinek, elnökeinek személye is megváltozik, és ez viszont azt jelenti, hogy a kongresszus napirendjének a meghatározása jelentősen egyszerűbbé vált. A republikánusok most már mindkét házat az ellenőrzésük alá vonják, vagy vonták, és így a saját pártbeli kollégáikkal jobban fognak tudni együttműködni az alsóházban a napirendek meghatározásában, és azt elmondták, hogy a kereskedelem az nagyon fontos téma, tehát ez az együttműködés egyik tárgya lehet. Ez egyébként azt jelentheti, hogy 2015 első negyedévében már törvénytervezeteket láthatunk, amelyek az elnököt meghatalmazzák. Hát gyakorlatilag az ottani alkotmányos rendszerben ez meghatalmazást jelent, amely segítheti azt, hogy politikai lendületet vegyenek a TTIP tárgyalások és azok a tárgyalások is, amelyeket az amerikaiak az ázsiai országokkal folytatnak. 2015 egyébként is kritikus fontosságú év az USA tárgyalói számára, hiszen az elnök úr felismeri, hogy el kell intézni bizonyos dolgokat, mielőtt a nemzeti választási év, a 2016-os év megkezdődik. Tehát az USA számára a 2015-ös év az kulcsfontosságú, és szerintem az elnök úr is mindenképpen azt akarja majd elérni, hogy minél előbb a sikerhez vezető útra irányítsák ezeket a tárgyalásokat az európai féllel. Időkeretek, illetve érdemi témák jönnek itt a képbe. Hát önök is úgy gondolják, hogy most akkor hátradőlhetnek, hát igen, öt évre itt vannak ebben a házban, részt vehetnek a munkában, eljöhetnek a Sárlományba, nem kell aggódniuk 2015 és 16 miatt, hát nyilván az önök munkája során is eljön majd az a pont, hogy döntést hozzanak. És mielőtt átadom a kollégámnak a szót, Petros kollégámnak a szót, gyorsan annyit arról, hogy hol is tartunk. Hét forduló zajlott le, egy éve tárgyalunk, és azért általánosságban azt mondhatom, hogy annyira nem rossz ez a helyzet, ahhoz képest, hogy egy éve tárgyalunk. A tárgyalások legnagyobb, legtöbb területén már ott tartunk, hogy közös konszolidált szövegeket dolgozunk ki, és persze zárójelben még ott vannak a véleménykülönbségek. Nem az összes területre igaz ez persze, a fenntartható fejlődés, ami munka és környezetvédelem az amerikaiak oldalán nincsen itt még megállapodás, és azokban a témákban sem, amit Lange úr említett. Tehát azért van még tennivaló bőven, a piaci hozzáférés témájában is rengeteg a tennivaló. Ez ugye azt jelenteni, hogy megnyitjuk a piacokat olyan, piacainkat olyan területeken, ahol még le vannak zárva, vagy ahol még jelentős a védelem. Ez egyébként mindkét oldalra igaz, hogy vannak ilyenek. Persze szükséges is, hogy ez legyen a helyzet, hogyha tárgyalni akarunk, és végül pedig az új szabályokra vonatkozólag azt is el akartam még mondani, hogy a cél az, hogy új szabályokat dolgozzunk ki, amelyek modellként, mintaként szolgálnak, és majd más kereskedelmi megállapodásokba ez átültethető, illetve még a WTO tárgyalásokra is Genfben. Tehát itt tulajdonképpen sok több különböző célt próbálunk elérni ezekkel a tárgyalásokkal. Piaci hozzáférés, a felügyeleti együttműködés, mind-mind cél, anélkül, hogy a védelem szintjét gyengítenék, illetve arról is szó van, hogy új szabályokat dolgozunk ki új területeken, ahol még nincsenek ilyenek, és a legjobb példa Lange, Bernard Lange úr példája az adatokkal kapcsolatos szabályok, az adatok tárolására, cseréjére, továbbítására vonatkozó szabályok a mai gazdaságban. És persze a magánéletvédelme, a bizalmas információk védelme, stb. az egy másik szakasz, egy másik dolog. Ez a megállapodás ez sehol nem fogja gyengíteni a már meglévő normákat és sztenderdeket. Ezt a már önök által is elfogadott jogszabályok fogják elintézni, de például a piaci hozzáférés egy olyan téma lesz, ami itt szerepel, és nagyon fontos a mai világban, de azt hiszem, hogy ezzel be is fejezem, és átadom a szót kollégámnak. Yes, thank you very much, uh, Chairman. Good afternoon. Köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Az általánosabb felvezetés után egy kicsit technikaibb és konkrétabb leszek, amikor az energetikáról és a nyersanyagokról fogok beszélni, már ahogy itt állnak a tárgyalások, mert én vezetem azokat a tárgyalásokat. Nos, az energia és a nyersanyagok 21. századi téma, egyre nagyobb kihívás ez számunkra, ugyanakkor ez egy olyan terület, és Lange elnök is beszélt erről, egy olyan terület, amelyet a nemzetközi nemzetközi szabályok még nem fednek le. A WTO rendelkezések természetesen érvényesek, ugyanakkor vannak joghézagok, és a különböző cégek tevékenységének teljes spektrumát nem, fedi le, nem fedik le a létező szabályok. Ezért is fontos szerintünk a TTIP tárgyalásokat meg ragadni, mint alkalmat, eh, hogy kialakítsunk globális szabályokat, és eh, olyan rendelkezéseket hozzunk létre, amelyek eh, révén kialakulhat egy nyitott és versenyképes ágazat javaslatot tettünk le több mint egy éve az amerikaiak asztalára, eh, illusztrálva azt néhány eh, rendelkezéssel, amelyet szerintünk az energetikáról és a nyersanyagokról szóló fejezetbe eh, be lehetne építeni. Ezek a javaslatok megpróbálták lefedni a tevékenységek teljes körét ezen a területen, különös tekintettel például az engedélyek, a bányászati engedélyek, kitermelési engedélyek kiadására, eh, hogyan lehet a diszkriminációmentességet és az átláthatóságot eh, biztosítani, bizonyos eh, árképzési gyakorlatokkal is foglalkozunk ezen a területen, megint csak ugye egy kettős árképzés figyelhető meg, erre reagáltunk, és a szabályozott árak rendszere is létezik egyes országokban az általunk benyújtott javaslatok szintén kitérnek arra, hogy az exportmonopóliumok, illetve a kereskedelmi monopóliumokat be kell tiltani, valamint tartalmazzák azt a jogot, hogy harmadik fél hozzáférhessen az energetika tekintetében a csővezetékekhez gyakorlatilag a, a, a szállítási infrastruktúrához, e, az energetikai termékek e, átszállításával, tranzitjával is foglalkozik e, a mi javaslatunk, valamint az offshore tengeri olaj- és gázkitermelés biztonsági aspektusaival, és ez még mindig csak egy egy sor olyan téma, amit felvetettünk, tehát nem fedi le a javaslataink teljességét. Önök is tudják, hogy a javaslatnak tartalmaznia kell a az amerikai export és gáz, olaj és gáz kiviteli korlátozások eltörlését, ez egy fontos dolog számunkra. figyelembe vettük a létező európai joganyagot, amikor a javaslatot benyújtottuk, kitértünk a megújuló energiaforrásokra, erre még jövőben is kitérünk a következő tárgyalási fordulókban. Az amerikai fél hivatalosan még nem hozta meg a politikai döntést arról, hogy egyáltalán legyen energetikai és nyersanyag fejezet, továbbra is fenntartja az exporttilalmat bizonyos termékek vonatkozásában, és nem reagált formálisan még az Európai Unió javaslataira. Ami az energia exportot illeti, az amerikaiak úgy vélik, hogy ezt a kérdést a TTIP létrehozása után eh, az FTA státusz megadásával lehet majd rendezni, eh, figyelembe véve a hatályos amerikai jogot, eh, amely gyakorlatilag az engedélyek kiadásáról szól, illetve annak automatizmusáról. Eh, ez az amerikaiak részéről egy egyoldalú döntés, eh, nem kötelezettségvállalás egy megállapodás irányában. Egy ilyen FTA státusz egyébként például nyersolaj exportban nem is létezik kőolaj export területén, bocsánat a tárgyalások geostratégiai jelentőségére gyakran kitértünk, energetika, energiabiztonság, rendszer szintű célkitűzések, politikai szinten ezt mind elmagyaráztuk, Dekücht korábbi biztos legutoljára szeptemberben járt az Egyesült Államokban, Malmström biztos is utalt a TTIP energetikai fejezetére. Nos, az amerikai válasz megérkezéséig is zajlik a technikai jellegű munka. A hetedik tárgyalási for, forduló során a harmadik fél hozzáférése energiainfrastruktúrához témával foglalkoztunk, tranzit kérdésekkel, és az exportengedélyeztetési rendszert, amelyet megreformált az Energiai Minisztérium, erről is beszéltünk. Azonosítottuk a közös pontokat az európai és az amerikai rendszer között technikai szinten a szabályozó hatóságok nagyon jól együttműködnek. Emellett úgy döntöttünk, hogy az ügynökségek közti folyamatot megpróbáljuk gyorsítani az amerikai oldalon, de várjuk a választ a kérdéseinkre, illetve a javaslatainkra. Ami a következő fordulót illeti, ott a megújuló erőforrásokról, energiaforrásokról, valamint a hatékonyságról szeretnénk beszélni, emellett esetleg még más olyan kérdésekről, amelyekre korábban nem volt alkalom. Így állnak tehát a tárgyalások ezen a területen. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb megkapjuk az Egyesült Államok hivatalos válaszát az általunk átadott anyagra, ami lehetővé tenné, hogy a technikai szintről tényleg igazi tárgyalások felé vigyük ezt az ügyet. Köszönöm szépen mindkettőjüknek az Európai Bizottság eh, képviseletében, most pedig a frakciókat fogom felkérni arra, hogy eh, kérdezzenek, két percet kap egy-egy képviselő, Messerschmitt úr kezdi. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a tájékoztatót. És lenne néhány megjegyzésem és kérdésem, ami a közbeszerzést illeti. Szeptemberben az óceánnak ezen az oldalán Új-Zélandot és Montenegrót be akartuk vonni a közbeszerzési szabályzatba. Ez azonban felveti a kérdést. Ez hogy hat ki az USA val való kapcsolatra. Hogyha sikerül szabadkereskedelmi megállapodást aláírni az USA-val, akkor a harmadik partnerek hová kerülnek a közbeszerzési szabályokat illetően? KKV-k. A, hat, a hetedik forduló jelentése azt mondja, hogy az amerikai fél több átláthatósági, szövetségi, szabályzati, konzultációs, folyamati hatástanulmányi kérdést felvetett. Az EU mit válaszolt a felvetett aggodalmakra? És miért vetették föl az amerikaiak? Mi volt a tartalma ennek? Ez egy kritika volt? Hiszen ezek a tárgyalások neutrálisak, lehetetlen ezekből a jelentésekből kihámozni, hogy ez kritika lett volna, vagy egyszerűen tartalmi vita. Harmadik, támogatások, mezőgazdaság, gyapot. Igazából ezt ki klórozták ebből a jelentésből, lehetetlen bármit megtudni róla, és ez lesz a szabadkereskedelmi szerződés, hogyha túléljük ezt a születést, de volt-e megjegyzés harmadik felettől a világon? Volt-e visszajelzés? Hogy látják ez a reméljük megszülető egyezmény, hogyan hat ki a jövőbeni szabadkereskedelmi egyezményekre? Köszönöm, Linár úr. Asszony. Asszony. My turn. I'm terribly sorry. Én? Jaj, sajnálom. <laughs> um, thank you very much and uh, apologize. Köszönöm szépen. És két konkrét megjegyzésem lenne először is, mivel osztrák vagyok, és mint ilyen nagyon szkeptikus ezt az ügyet, illetve nyilvánvalóan ismerik az osztrák álláspontot. Én személy szerint támogatom, mégpedig azért, mert a kereskedelem és a szabad kereskedelem a jólétünk kulcsa. Tehát a kérdéseim a következők. Most lassan-lassan elfogadhatjuk a szitát. Ön szerint a szita és a TTIP hogyan kötődnek egymáshoz. A szita, ha sikeres lesz, akkor ez jobb tárgyalási pozíciót jelent a TTIP számára? A második kérdésem. A nemzeti parlamentek ratifikálni fogják a TTIP-et. Mit gondol erről a bizottság? Elnök, köszönöm szépen. Esenyik úr. Thank you very much, uh, Mr. President, uh, colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok tanulmányt olvastam, több egyetemi tanulmányt is, és a legtöbb egyetért abban, hogy az Európai Unió, ha aláírja a TTIP-et, akkor azonnal érezhető lesz a következménye, elszegényedést okoz, munkahelyvesztést, tőkevesztést, ökológiai negatív hatásokat, és a legtöbb tanulmány egyetért, hogy a KKV-k nem fogják ennek hasznát látni, pont ellenkezőleg. Sőt, a tanulmányok még azt is mondják, hogy a GDP-re gyakorolt hatása sem lesz kedvező. Tudjuk, hogy a nagy cégek lesznek a haszonélvezők, de az én kérdésem az, hogy az állampolgárok Európában és a KKV-k mit nyernek, ha nyernek egyáltalán a TTIP-el. Köszönöm. Thank you. Mm. Köszönöm. Borelli úr. Oké, okay, Mr. Borelli. A zöldek részéről Borelli úr. A tárgyalások legutolsó fordulója több fordulóján többen felvetették, hogy sokkal jobban be kell vonni a konzultációs eljárásba a kis és középvállalkozásokat, hogy a valós igényeiket és szükségleteiket felmérjék. Rengeteg független tanulmány azonban kimutatja, hogy az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás hogyan akadályozza ezt, és gyakorlatilag drasztikusan csökkentik a jelenlegi, csökkenteni ez a megalapodás a jelenlegi kereskedelmi szintet az USA és az EU között, és tulajdonképpen a kis és középvállalkozások nehezebben férnének hozzá a globális piacokra. Mi van tehát a TTIP-pel, ami a kis és középvállalkozások védelmét illeti a kereskedelmi áramlatok esetén? És hát, hogyha megnézzük, hogy a KKV-k aktívan hogyan tudnak részt venni ezekben a tárgyalásokban, hogyan tudják hallatni a hangjukat, hát ez a konzultáció, ez csak papíron létezik, a bizottság nem veszi igazán figyelembe az ő véleményüket, csak valamit pipát tesznek a szerződés megközdéséhez megvan. Az olasz részvétel ebben nagyon alacsony, és ez nem azért, mert ezt ez iránt a téma iránt nem érdeklődnek, sőt, épp az ellenkezője. Nagyon sok KKV érdeklődne, de nem tájékoztatták erről a nyilvános konzultációról. Hogyan tudják átláthatóbbá tenni a TTIP tárgyalásokat, ugyanis ott október 21-én ezt lezárták, ezt a fordulót, és mégis senki nem tud róla semmit. Köszönöm szépen. Maybe you would like to say uh, uh, as a first. Akkor elősz, elsőként megkérem, hogy válaszoljon a szakértőnk a felvetett kérdésekre, és utána megyünk tovább. Köszönöm szépen, akkor sorban megyek a közbeszerzés. Szabadkereskedelmi megállapodásban mi is a cél? A két fél előnyöket biztosít egymásnak, és ezeket, ezekben az előnyökben mások nem részesülnek, akik ennek a megállapodásnak nem aláírói. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy derogáció a WTO alapelvektől, hiszen ott mindenkinek járnának előnyök. Ez azt jelenti, hogy amit mi az amerikaiaknak biztosítunk, és ők nekünk biztosítanak, ez csak közöttünk létezik, ennek a megállapodásnak a keretein belül, tehát a közbeszerzésre is ez érvényes. Ami a KKV-kat illeti, több képviselő kérdezett eh, ebben a témában, és többen említették, hogy van egyfajta hangulat, sokan gondolják, hogy ez a nagy vállalatokat segíti, amelyek már amúgy is eljutottak az óceán túlpartjára, és betörtek ott a piacokra, és a kis és középvállalkozások már megint kimaradnak. De az a benyomásunk egyébként, hogy a, ha makroekonomikus mutatókat megnézzük, akkor a kereskedelem nagy része egyébként még mindig a KKV potenciált jelentheti, mert nagyon kevés KKV folytat export-import tevékenységet, tehát hatalmas itt a potenciál akkor, hogyha kevesebb az adminisztratív és egyéb teher, és egyszerűbbek a szabályok. Tehát pontosan ez a művészet az egészben, hogy olyan mechanizmusokat próbáljunk kitalálni, kidolgozni, amelyek a kisebb vállalkozások számára a terheket csökkentik, viszont ugyanolyan szintű védelmet biztosítunk továbbra is az ő számukra, amely megvan a mi társadalmainkban és a mi piacainkon. Tehát ez mondom még egyszer a tárgyalás művészete, hogy a különbségeket megőrizve fogadjuk el, hogy mondjuk esetleg technikai okokból lehetnek különbségek, például a töréstesztek az autók esetén, vagy a biztonsági övekre vonatkozó követelmények a személygépjárművekben, itt és ott különbözőek, mégsem vezetett ez egyetlen egy halálesethez sem az elmúlt 40 évben. Hát két különböző szabályt kell tiszteletben tartani, ez nyilván a költségeket jelentősen növeli, senki nem lesz ettől boldogabb. De az ilyen esetű szabályoknál szeretnénk a terheket csökkenteni. És az egyszerűbb szabályok legeslegeső haszonélvezői, haszonélvezői pont a kis és középvállalkozások lesznek, azért mert a nagyobb vállalatok már megtalálták a módját annak, hogy hogyan járjanak el e, ezekkel a különbségekkel kapcsolatban. Tehát a General Electric tudja, hogy hogyan tevékenykedjen az európai piacon, hogyan éljen meg az itteni szabályokkal. Mi tehát a nemzetközi kereskedelmet és a szabályokat egyszerűsíteni akarjuk, ami csak az előnyére válhat a kis és középvállalkozásoknak. Messerschmitt úr kérdése. A támogatásokról nem tárgyalunk mindenki, minden partnerrel majd szerte a világon egyszerre tárgyalunk a mezőgazdasági támogatásokról, mert olyan nincs, hogy egyetlen egy partnerrel ezeket megváltoztatjuk, és aztán a többiekkel pedig nem. Tehát a támogatási rendszereket úgy építettük ki, hogy az összes tárgyaló partnerünk, kereskedelmi partnerünk egy csoportba tartozik, tehát támogatásról nincs szó, piaci hozzáférésről viszont igen, és ugyanaz igaz itt, mint a közbeszerzésre, az USA-nak hozzáférést fogunk biztosítani a mezőgazdasági piacainkhoz, és ugyanezt várjuk és reméljük, hogy mi is, a mi mezőgazdasági termékeinknek is biztosítsanak hozzáférést. Hát mi tulajdonképpen netto exportőrök vagyunk a mezőgazdasági termékeket nézve az USA piacaira. Úgyhogy defenzív a főbb érdek, mi többet exportálunk, mint amit importálunk, és itt a jó minőségű, tehát kiváló minőségű termékekről van szó, a késztermékek, a nagyon jó minőségű termékek esetében tudunk rengeteget nyerni, és ide tartozik mondjuk az is, hogy a földrajzi megjelöléseket jobban tartsák tiszteletben az USA-ban, a sajtok, a borok esetében, a sonka, és így tovább. Megint ez kinek az előnyére válik? A kistermelők előnyére, nem pedig a nagy multinacionális cégek hasznára lesz ez ami a TTIP-et és a harmadik országokat illeti. A főbb gazdasági tanulmányok azt mutatják, hogy nettó haszonélvezői lesznek a harmadik országok ennek, még akkor is, hogyha ez preferenciális megállapodás, ahol ugye a védelmi szintek változtatása csak a két fél között érvényes, de mégis a harmadik országoknak is előnyére válik ez, hiszen a harmadik országok az egységes piac megteremtéséből is előnyt hasznot húztak 1980-as években, akik emlékeznek, valóban megvolt ennek a haszna, mert mondjuk egész Európának megvolt egyetlen egy standardja, hogyha bárki szeretett volna ide exportálni, akkor elég volt ennek az egy standardnak megfelelni, és utána lehetett bárhova exportálni. Tehát lesznek olyan területek, ahol nem értünk egyet, de olyan területeken, ahol egyet értünk, és közösek lesznek a standardok, akkor ez nekünk is hasznunkra válik, de egyértelmű, hogy a harmadik országok is hasznot húznak ebből. Milyen asszony, igen, a, az osztrák helyzet az kihívás, úgyhogy kérem, hogy segítsen bennünket ebben. Vannak még tagállamok, ahol tényleg kihívásokkal nézünk szemben. Hát a közvélemény is vitatja ezt. Önöknek segíteniük kell, hogy elmagyarázzuk a lakosságnak és az érintetteknek, hogy miről szól a TTIP és hogy higgyenek benne, bízanak benne. Valóban reklámozzák ezt, lehet, hogy nem hisznek ebben ugyanúgy, mint mi, de hát ez azt hiszem nagyon sok helyen vita téma, és mindenkinek tájékozódnia illik. Nyilván a szita az a TTIP egyfajta modellje lesz, tehát hogyha valaki amerikai, akkor azt mondja, hogy jó, persze, ezt a kanadiak, kanadaiakkal tárgyalták le, hát azért nem ugyanaz, ez a mi megállapodásunk, ez egy kicsit más, nagyobb, és így tovább, tehát nyilván mindig megtalálják az okokat majd arra, hogy ne, ez ne legyen a modell, de hát ez a legmodernebb megállapodás a szita. két hónappal ezelőtt zárult le, ugye, és itt ez az a megállapodás, amely a legjobb eredményeket tartalmazza eddig a kereskedelmi politikára vonatkozóan. Tehát szabályok, interakcióra vonatkozó szabályok. Egy globalizált világban ez nagyon fontos, és a TTIP logikája is ez, és pontosan ez, amiért ez fontos, hogy szerényen megpróbálunk hozzájárulni a szabályok kialakításához. Petros említette az energia témát, tehát ugye, hogyha megnézik az elmúlt 60-70 évet, hogy mi történt az energia szektorban, akkor nem mondhatjuk, hogy ez hatalmas mintapéldája lett volna a nyílt piaci versenynek a keresleti kínálati piacokon. A kereskedelmi főigazgatóság mindig azt mondja, hogy a Mix City témáját majd akkor kezeljük, amikor eljutunk a tárgyalások végére, majd eldöntjük, hogy mik az ajánlások, hogy ezt a kérdést hogyan kezeljük. Hát szerintem a legtöbben tudják, hogy egy ekkora horderejű megállapodás, az előző biztos is egyébként ugyanezt mondta, hogy ez egy nagy horderejű e, megállapodás, és hogy e, úgy gondolja, hogy a nemzeti parlamenteknek ezt jóvá kell majd hagyni. De hát az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van, és kérem, hogy önök is ugye gondolkodjanak el a saját szerepükről, és arról, hogy mit jelent ez a kereskedelmi politika továbbfejlődése szempontjából. Nyilván más szerződésváltoztatásoknál is felmerülnek hasonló kérdések, de önöknek is nagyon fontos szerepe van. Amikor fiatalabb koromban hasonló témákban dolgoztunk, akkor ugye a tanács adta az engedélyt, most már a tanács és a parlament közösen adja a felhatalmazást, és minél több korlátozást vezetnek be, annál kevesebb a mi mozgásterünk. Az amerikaiak azt mondhatják, hogy ó, persze mi majd akkor szavazunk, amikor mind a 28 tagállam befejezte az elemzést és vizsgálatot, és akkor utána a KKV-kkel kapcsolatos kérdésre már megpróbáltam válaszolni, de az állampolgárok is érdekelnek bennünket természetesen, tehát vannak olyan aspektusok, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok valamennyi társadalmi csoportját, a mobilitást és így tovább. Tehát hogyan ösztönzi ez a dolgozókat, hogy egymás piacaira átlépjenek és felgyorsítsanak bizonyos folyamatokat, és így tovább. Tehát szerintem lesz ennek vonzereje a fiatal dolgozók körében munkavállalók körében. Az átláthatóságról pedig végül, erről beszéltem a bevezetőmben, de szerintem a biztos asszony rengeteg kezdeményezéssel áll majd elő, Lange úrral is beszél először, és utána pedig be tudunk számolni majd mindenkinek. Köszönöm szépen! a asszony következik. Uh, ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Németország keleti részén a vállalkozások többsége 15-20 alkalmazottal dolgozik, őket nevezzük KKV-knek, de igazából mikrovállalkozásoknak ebben a régióban. Az európai szervezetek, az őket képzelő európai szervezetek nagyon kritizálják a TTIP szerződést, mert nagyon hátrányos lehet a KKV-k mikrovállalkozások számára. Ezért aztán szerintem egyáltalán nem elég, amit ma itt elmondott, mert a kkv knek például sosincsenek olyan esélyeik, mint a gépkocsi gyártásnak, nyilvánvalóan, hogy ott nagy üzleteket lehet kötni az USA-val úgyhogy én a KKV-k kérdését máshogy látom, úgyhogy szeretnék még erről hallani. Egyébként ez nem csak Kelet-Németország problémája, hanem más országoké. Aztán az adatvédelem. Elfogadhatatlan számunkra, hogy konkrét adatvédelmi szabályzati kitételek nélkül elfogadjuk a TTIP-et. Aztán A 14.3-as dokumentum, amit itt mindenki megkapott, ebben a TTIP-nek az előnyeire hivatkozik az alkalmazottak számára, de ez egy nagyon általános kitétel. Mit jelent ez? Köszönöm, Karinsz úr. Köszönöm szépen, állak úr. A transzparencia kérdése. Én nagyon furcsa helyzetbe kerültem most. Biztos vagyok benne, hogy a néppártból mindenki teljes mértékben támogatja a TTIP nagyszerű elképzelését. Most meg a folyamatról vitázunk úgy, hogy nem tudunk semmit a tartalmáról. Ez azért kicsit problémás. Én értem, hogy a tárgyalás az tárgyalás, de azért jó lenne tudni, az energia és a nyersanyag területén, hiszen ez a mi kompetenciánk, hogy az EU-nak nincs közös harmonizált energiapiaca. Ez még csak cél. Úgyhogy a tárgyalások során az amerikaiak rákérdeznek erre, mi az, amivel nem elégedettek, és mi az, amivel az európaiak nem elégedettek, és mik azok a részek, amik nem problematikusak ezen a téren. Tehát pont ezt tehát hogy az, hogy nincs közös piacunk az energiapiac területén, az, az szerepet játszik a tárgyalásokban? Nem tudom, de igazából ez szörnyűséges így dolgozni, hogy nem tudunk semmit. Nem tudom, hogy miről beszélünk. Én beszélhetek az otthoniaknak, a választóknak egy elképzelésről, de igazából ez őket nem érdekli. Őket az érdekli, hogy hogyan valósítjuk meg. Úgyhogy szeretnék kérdezni, miről beszélünk energia és nyersanyagok. Mik a kérdések? És az, hogy nem harmonizált a piacunk, ez hogy befolyásolja a tárgyalásokat? Elnök? Köszönöm. López Bernau asszony. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Sem a tartalmával, sem a formájával nem értünk egyet eznek eznek az egyezménynek. A találkozók 92%-át lobbistákkal tartottak, akik multinacionális érdekeket képviselnek. Ha nincs takargatni valójuk, akkor miért nem nyilvánosak a dokumentumok és maguk a tárgyalások? Ami a tartalmat illeti, Spanyolországnak ez nagyon fontos lesz Nyilvánvaló, hogy az egyes tagállamok között nagyon nagy az eltérés az egyes szektorokban, de keresletet semmiképpen sem fogja fokozni. Nagyon kényes dolog újra iparosítani Európát kiegyensúlyozott módon. A NAFTA és más egyezmények esetében is megtörtént már, hogy több millió eurót elvesztettünk aztán visszazuhantunk a 79-es szintre. Igazából több Európára van szükségünk, és ez az egyezmény nem ebbe az irányba hat. Köszönöm, Talicska úr. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, gentlemen, you have, uh... Köszönöm szépen. Igaza van. Az Európai Parlament jelenleg megoszlott, megosztott ebben a témában. Az átláthatóságot és konkrét kérdéseket illetően. Én támogatom a tétipet, de Angelikával ellentétben, Ausztriával ellentétben, a cseh köztársaságban nincs ennyi problémánk ezzel. Inkább mű problémáink vannak, de remélem, hogy a párbeszéd átlátható lesz én nem nagyon hiszek abban, hogy a tárgyalások azok nyilvánosak kellene, hogy legyenek, de azt ért, azért hiszem, hogy nekünk itt komolyan kellene beszélnünk erről, és a jövőben is, konkrétabban, talán kicsit zártabb körben. Több kérdésem is lenne. Én úgy gondolom, hogy a fő haszna, de a fő kihívás is a TTIP-nek a szabályzási kérdés. Szerintem ez a kulcsa a dolognak. A közbeszerzés az energia területén. Milyen fajta problémák várhatóak másodszorban? Az nukleáris energiabiztonság. Ez egy olyan kérdés, amely paradox módon megoszt minket és az amerikaiakat. Néha az amerikai és az orosz hangok jobban összeesnek, mint az EU-s hangok. És a harmadik kérdésem a személygépkocsi szektor. Nyilvánvalóan ez a szektor. Nem igazán a tarifákról van szó, hanem a normákról és a szabályzó környezetről. Administratív terhekre számíthatunk? A közbeszerzési eljárások hogy fognak itt kinézni? Ön mit gondol? Köszönöm. Elnök? Etheridge úr. Köszönöm szépen. Alapvetően támogatom a szabadkereskedelmet. Tehát amikor a TTIP-ről esik szó, akkor én szeretném támogatni, de azért van ilyen dolog, amit tisztázni szeretnék. A szabadkereskedelem számomra, mivel én eh, magam is kereskedő voltam, imádom ezt az elképzelést, és én nem eh, akarom, hogy eh, ne valósuljon meg. De az Egyesült Királyságban nagyon sok embert aggaszt ez. Hogy nagy-Britanniában van az NHS, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, amit az állam ellenőriz, az áram irányít, de néhány részét privát forrásból finanszíroznak, ha úgy tetszik, hátsó ajtókon keresztül, de folyik ez a folyamat. Az emberek aggodalmunknak adtak hangot, hogy a vitarendezési mechanizmus keretében az amerikai ö, nagyjátékosok és a ügyvédeik ö, majd igazából belefolnak ebbe a játékba, és ők fogják ellenőrizni az egészségügyi ellátást Nagy-Britanniában. Tehát nagyon nagy az akadalom, hogy az NHS függ, függettől tárgyalástól. Angelika Nibler, köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően két kérdésem van. Itt vagyok. Tehát még egyszer az átláthatóság, ezt hál' Istennek már nagyon sokan említették. Ön azt mondta, hogy transzparensebbek leszünk, a biztos asszony a meghallgatások során is megígérte ezt. Újra új ösztönzőket kap a téti tárgyalás, de akkor ma miért nem mondja el konkrétan, hogy mire gondol, hogyan akarnak átláthatóságot teremteni, mit tesznek, mi az az 5-6-7 tárgyalási opció, amiről beszélünk nagyon sokan mondták már, Karinsz kolléga is, hogy mi szívesen reklámozzuk a TTIP-et, és szívesen képviseljük, hiszen hiszünk benne, hogy nagyon jó esélyeket teremt, de nem tudunk róla semmit. És az emberek félnek, aggódnak nem akarják a TTIP-et, az interneten és mindenütt kampányolnak ellene. Hétfő este százan vettek körül egy egyezményen, és azt mondták nekem, hogy mondja meg nekik, hogy mik a TTIP-nek a hátrányai, és nem tudtam mit mondani. Úgyhogy jöjjön akkor el, jöjjenek el a régióinkba, a választókörzetünkbe, és hallgassák meg, hogy mit mondanak az emberek. Ha így megy tovább minden, akkor csak csatlakozni tudok a kollégákhoz. Ne lepődjenek meg egy másfél évvel a következő parlament megválasztása előtt ez a parlament nagy többséggel le fogja szavazni a TTIP-et, teljesen mindegy, hogy mi lesz a tartalma, pontosan azért, mert az állampolgárok félnek tőle, és nem értik. Aztán nagy félelmek, nagy aggodalmak vannak ezzel kapcsolatban. Miért nem válaszolnak erre? A régiónban mindenki agitál a TTIP ellen. Én szívesen meggyőzöm a saját embereimet, de ehhez tudnom kell. Még két percet azért hagy kapjak. Tehát a politikasak attól tartanak, hogy a közellátás sérül, például a vízellátás. Hát akkor, ha nem így van, akkor miért nem magyar ezekkel az embereknek, hogy erről nem is tárgyalnak, és így tovább, és így tovább. El kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon tartanak az emberek ettől. Aztán még az energiával kapcsolatban szerettem volna valamit mondani. A frackinget illetően, a palagáz kinyerési módját illetően, azok az országok, akik nem szeretnék ezt a fajta kinyerési módot, nekik mit mondhat? Tényleg nagyon, nagyon nehéz a helyzet. Köszönöm, Rübis úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm, hogy mi is ilyen intenzíven veszünk részt ebben a vitában. A közvetlen külföldi beruházásokat illetően természetesen nagyon aktívak vagyunk, és érdekli a barátainkat, hogy hogy ruházhatnak be az amerikai vállalkozásokba. Azt látjuk, hogy Európában gyakran olyan esetekkel kerülünk szemben, amik nagyon akasztják az embereket. Ezekre mit tud mondani? Aztán a mezőgazdászainknak Magyarországon például, akiket most kisajátítanak néha a földjeiket anélkül, hogy kártérítést kapnának ennek semmi köze a TTIP-hez, hiszen ott van a bíróság, és a bíróság is dönthetne a javukra. De akkor a kérdés az, hogy már akkor hol húzzuk meg a határt Amerika és az EU között. Egyértelmű, hogy amikor vitás kérdések merülnek fel, akkor nem kereskedelmi háborút kell kirobbantanunk, hanem rendes eljárásokat, rendes vitát, ki miért felelős, és bírósági ítéleteket, főleg a KKV-k számára. Én úgy gondolom, hogy pont a KKV-knak egy ilyen egyesség nagyon fontos. A KKV-knak csak 13%-a exportál Európán kívülre, pedig sajnos Európán kívül folyik a gazdasági fejlődés. A KKV-kat és az állampolgárainkat erősítenünk kell, jobb lehetőségeket kell biztosítanunk. Nyilvánvaló, hogy lesznek vesznesei ennek a folyamatnak, és akkor tudnunk kell arról, hogy hol vannak a gyenge pontok. Ezért aztán a bizottságnak feladata az, hogy intenzíven tájékoztasson minket. Úgyhogy én azt nem köszönöm, hogy itt van ma, hogy konkrét válaszokat ad, és azt látom, hogy akik a leghangosabban gyakorolják a kritikát, azok ma nincsenek itt. Köszönöm, elnök úr. Mikrofon kikapcsolódott mikrofont kérem nyomja meg. A TTIP valóban fontos Európa fejlődése szempontjából, ugyanakkor egy problémás területre, az adatvédelemre rá szeretnék mutatni. A, egy nagy adatgazdaság, valamint a, a gazdaság fejlesztése az adatfejlesztésen keresztül, itt most tágértelemben gondolom, Az Európai eh, Parlament várja azt, hogy a tanács elkezdje az adatvédelmi csomagról a három háromoldalú tárgyalásokat. Szerintem eh, az EU-nak ezt a tárgyalást eh, be kellene fejeznie. Ezt a két dolgot ugyanis külön kellene tartani egymástól. Sajnos ez nem így történik. Hogyan jár el a bizottság annak érdekében, hogy ezek a folyamatok, ez a két rendszer külön legyen kezelve, milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az adatvédelemhez való joga a polgároknak érvényesüljön. Mi az állása az ernyő megállapodásnak, amely amely az adatvédelemnek minden területét tisztázná. Keeping excellent in time. Uh, Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Maria úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük ezt a tájékoztatást szeretném tudni, hogy milyen szerepet fognak játszani a nemzeti parlamentek. Ezt nem mi fogjuk eldönteni itt a parlamentben, csak az Európai Unión belül mindenkinek megvan a felelősségi köre. A technikai részekről a tagállamoknak kell dönteni. Tehát az EU-nak ugyan van ö, ö, döntési köre, de itt egy mixitiről van szó, egy kevert szerződésről, ezért aztán ez nem csak az EU-nak a hatásköre, hanem a nemzeti parlamenteké is. Csak hogy tisztázzuk ezt. És hogyha a nemzeti parlamenteknek a hatáskörét korlátozni fogják, az nagyon csúnya dolgokhoz vezethetne majd, nagyon rossz lesz a hangulat. Ez történt például a személyi adatok védelmét illetően is. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy mi történik a TTIP-el, amit én a gazdasági NATO szerződésnek nevezek. Ezt a nevet érdemli, segíteni fogja a beruházásokat? Hiszen a beruházások mindig attól függnek, hogy mi a költsége és nem csak a munka erőköltségétől, hanem az energiaköltségtől. Ezért aztán az amerikai Egyesült Államokban véget kell, hogy vessenek az outsourcing tevékenységnek, mert nagyon fontos, hogy a földgázzal élve találjunk olcsó energiaformát. Én attól tartok, hogy a nagy európai vállalatok bele, beruháznak majd az amerikai piaci vállalkozásokba, és utána sajnálatos módon ezt majd nem tudják hosszú távon folytatni, az energia árak miatt. Ezt azért figyelembe kellene vennünk, és hadd mondjak még valamit a KKV-kat illetően. Európában nincsen tapasztalatuk arra, hogy hogy vegyék fel a harcot a nagy cégekkel, sőt, rossz emlékeik vannak, rossz tapasztalataik. Hiszen ö, nem dobhatjuk be őket nagy piacokra, hogy működhetnének, elnök? Of course. Sokban az elhangzott, itt nyilván jogosak. A vendégeink viszont most válaszolni szeretnének, és ezt követően még hat képviselő kap lehetőséget, és én le is zárnám a listát. Azért, mert jó lenne tartani magunkat a menetrendünkhöz. Hét, legyen hét, jó. Ennyi, lezárom. Akkor kérjem a válaszokat. Nos, nagyon sok kérdést kaptunk, mi köztisztviselők vagyunk, önök, amikor beszélni akarnak velünk, vagy további információkat kérnek, Lange elnök úrral a zintában. egyébként is együttműködünk, de önökkel is nagyon szívesen, és úgy látom, úgy érzékeltük, hogy önök további információt szeretnének. Lehet, hogy mi ketten nem tudunk adni önöknek konkrét információt, de akkor megkeressük azt, aki tud, illetve a mi szaktudásunkat is rendelkezésükre bocsátjuk. Ami pedig azt jelenti, ami pedig azt illeti, amit a képviselő azt, hogy mondott, hogy hogy menjünk oda az emberek közé, és mi magyarázzuk el nekik, hogy hogy mennek a dolgok. Eh, én tisztelettel azt mondom, hogy ez az önök dolga, önök beszélnek a polgárokkal, önöknek kell meggyőzni őket, hogy ez miért jó nekik. Az én életem eh, nagyon unalmas, én este kilencig az irodában vagyok általában. Eh, önöknek a dolga, hogy elmondják, hogy hogyan kell reagálni az amerikai versenyre, azt gondolom, hogy ezt a narratívát önöknek kell előadni, vagy az én biztosomnak, ugye, aki csak egy személy, 28 tagállam, és csak egy biztos van, e, de az én csapatom öt emberből áll, e, és e, ugye mindenféle területnek vagyunk szakértői, de de azért korlátozottak a lehetőségeink. Ugyanakkor az EU és az Egyesült Államok kölcsönösen elősegítheti, előmozdíthatja egymás versenyképességét. Hogyha megnézzük az amerikai és az európai összetett GDP-t, akkor az évente 1%-kal csökken, most 45% a világ GDP-nek, 10 éven 55% volt, azelőtt 10 éve 65%. Tehát most már a világgazdaságban kisebbségi tulajdonosok vagyunk, amennyiben mi a saját szabályainkat szeretnénk érvényre juttatni, akkor azt a kereskedelmen keresztül, a kereskedelem politikán keresztül tudjuk megtenni. És ezért is helyén való, hogy ez most egy európai kompetencia lett, amit önnökönek kell majd jóvá hagyniuk. Ernst asszony mondott dolgokat a KKV-kről. Az amerikaiak is fontosnak tartják a KKV-kat, nem csak mi. Mind a ketten, mind a két tárgyaló fél olyan módon akarja ezt a megállapodást létrehozni, hogy a KKV-kat segítse. Tehát amennyiben vannak önöknek javaslataik erre vonatkozóan, kérjük, kérem, hogy adják át nekünk, mert ténylegesen a KKV-k számára ezt eh, egy jó megállapodást akarunk hozni. Ami pedig eh, az adatvédelmet illeti, mi valóban el akartuk különíteni ezt a két dolgot, mert önök is azt mondták, hogy az adatvédelem a Lisszaboni szerződésben szerepel, alapvető emberi jog, eh, nem egyszerű gazdasági jogról van szó, amit tárgyalás témájává lehet tenni. Tehát mi külön tartjuk az adatvédelmet ettől a kereskedelmi tárgyalástól. Ugyanakkor az adat áramlásra vonatkozó amerikai kérdést azt a TTIP-ben is valamilyen módon szabályozni kell, de úgy, hogy mindkettőnk jogrendszerét figyelembe vesszük. Tehát bármilyen adatokra vonatkozó szabály jelenik meg a szerződésben. Ott én bár nem vagyok szakértő ennek a témának, de biztos vagyok benne, hogy olyan megoldás születik, amely minden két félnek a jogszabályait figyelembe veszi. Ami az átláthatóságot illeti, megint kaptunk egy sor megjegyzést. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy átlátható legyen ez a megállapodás. A tárgyalás egyébként a lehető legátláthatóbb, amit én legalábbis 25 éves tapasztalatom alapján láttam. Nincsenek nagy titkok, gyakorlatilag 75%-a az anyagoknak ott van az interneten. A tárgyalási anyagainkat pedig e, az intatagok e, bármikor megnézhetik, tehát e, a tárgyalós, tárgyalási dokumentumaink rendelkezésre állnak. Lange elnök úrral együttműködve a következő forduló során is oda fogunk figyelni, hogy nem csak az intás képviselők, hanem hanem eh, önök is hozzáférjenek. De ezek nem izgalmas dokumentumok, ne számítsanak semmi ilyesmire. Amennyiben nem értik a, a szöveget vagy a mögöttes tartalmat, akkor megint csak mi segíthetünk eh, önöknek. A civil társadalomra is odafigyelünk, Petros, és én eh, tegnap délután éppen eh, civil társadalmi szereplőkkel eh, töltöttük a, a, az időnket. Az ő észrevételeik is legalább annyira érvényesek, mint mindenki másé. A bizottság modern, a biztosunk modern, nyitott és átlátható akar lenni. Biztos vagyok abban, hogy így is fog eljárni. Ami a kocsikra vonatkozó szabványokat illeti, ezt is említették. Az autó a legszabály szabályozottabb termék a világon. Csak gondoljanak bele, mennyi rendeletet kell betartani, amikor valaki autóalkatrészet vagy autót gyárt. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek révén elismerjük egymásnak a rendeleteit akkor, amikor egyenértékűek, de nem mindig egyenértékűek, mert azok a környezetvédelmi előírások, amelyek a széndiokszid kibocsátásra vonatkoznak itt Európában, nem lesznek ugyanazok, mint az Amerikában érvényben lévő előírások. Mi megpróbáljuk azonosítani azokat a területeket, ahol a kölcsönös elismerés működik, mert eh, ez versenyképessé teszi a cégeket, mert csökken a csökken, versenyképesé teszi a gazdaságot, mert csökkenek a költségek. Ami a National Health Service, a brit egészségügyi rendszert illeti, mi világossá tettük, hogy a tagállamok szabadon, továbbra is szabadon nyújthatnak közszolgáltatásokat, és akár a privatizáció után is újra államosíthatják őket. Ön azt mondta, hogy most kísérleteznek az NHS-en belül a privatizálással, ezt meg is gondolhatják magukat, és visszafordíthatják. Ez a joguk megmarad, ezt megvédjük, ezt a jogukat. Egyrészt tehát a TTIP rendkívül politikai, nem nagyon akarok olyasmit mondani, ami félreérthető vagy rosszul idézhető, ugyanakkor Két dolgot azért elmondok. Európai kompetenciáról van szó, nem nemzeti kompetenciáról. Kereskedelmi politika a Lisszaboni szerződésben európai eh, kompetenciává vált. A másik pedig az, hogy az államok közti viderendezési eh, rendszernek nem az a célja, hogy a KKV-t megvédje. A egy olyan államok közti vitarendezési eh, rendszer, amely más eh, kereskedelmi területeken működik, például diszkriminációmentesség, stb., nem fog működni akkor, hogy ha egy kisvállalatnak eh, a kisajátítják a beruházását, vagy diszkriminációt szenved el. Mi egy olyan rendszert szeretnénk azonosítani, amely a demokráciát és a jogi folyamatokat is tiszteletben tartja, ugyanakkor Eh, ez egy tőkeintenzív és tudásalapú gazdaság, amilyenk nekünk minden érdekünk ahhoz fűződik, hogy ezt megvédjük, beleértve a külvilággal fenntartott kapcsolatainkat is. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Az energiával kapcsolatban elhangzottak kérdések és hát azt is elmondták, hogy az EU e szintjén még nincs közös energiapiac, és ennek milyen hatása van a tárgyalásokra, ugye erről kérdeztek, hát bizonyára tudják, hogy az Európai Bizottságnak pont ez az egyik prioritása, hogy minél gyorsabban az Energiaunió felé haladjunk. És hát ez nyilván tükröződik abban, ahogy a bizottság eljár, és hogy az egyik, hogy erre a témára külön alelnököt neveztek ki tudjuk, hogy persze az Európai Uniónak is nagyon sok a házi feladata, nagyon sokat tennivaló az Energia Unió létrejöttéig, de hát a TTIP tárgyalások valószínűleg segíthetik ennek a célkitűzésnek az elérését, és több szempontból is. Én említettem egyébként az egyik fontos kérését az EU oldalnak, hogy az exportkorlátozások megszüntetését a gáz és a nyersolaj esetében. Ez, hogyha teljesül, akkor könnyíteni fogja a hozzáférést a nemzetközi energiapiacokhoz. És tulajdonképpen a szegmentált piacok egységesedését fogja ez erősíteni. A folyékony gáz szektorban például. Tehát ez azt jelenti, hogy globálisabb nemzetközi piac jön majd létre. Ez nekünk azért is jó, mert az árak csökkennek egyfelől, tehát az árkülönbség is mindjárt megoldódik. Az egyik képviselő pont erre hívta fel a figyelmet, ugye, és azt mondta, hogy most nem outsourcing, hanem insourcing van az USA-ban az alacsony energiaárak miatt. Tehát egy a globális piac az biztos, hogy segíteni fogja az EU-s vállalatokat. És a másik dolog pedig, hogy energiabiztonsági szempontból jobb helyzetben leszünk. Gondoljunk nagy keleti szomszédunkra, amely jelenleg az elsődleges beszállítónk, energiabeszállítónk, főként gázbeszállítónk. Tehát mennyire hasznos lesz a diversifikáltabb helyzetben lenni, már ami a beszállítókat illeti gáztéren. Ennyit erről aztán. Ami a szabályokat illeti, hogy egyfajta mintát határozzunk meg, amelyet aztán majd harmadik országok is követhetnek, tehát, hogyha sikerül egyszer az USA-val megállapodni ezekben a szabályokban, akkor azt javasolhatnánk a többi országoknak, hogy kétoldalú tárgyalásokon is alkalmazzák ezt a mintát, és így fokozatosan a globális szabályok elfogadásához jutunk. Ez pedig az Európai Unió számára rendkívül jelentős, hiszen az EU jelenleg nagymértékben támaszkodik energiaellátásában harmadik országokra, és ez nyilván az egyik napról a másikra, de még a hosszú távú jövőben sem fog megváltozni. Tehát az ilyen keretek megtét, létrehozása kiemelkedő jelentőségű. Aztán a közbeszerzési eljárásokra is rákérdeztek az energiaszektorban. Szerintem ezt szélesebb körben kell nézni, a közbeszerzési tárgyalások fényében, ugye nyilván önök is tudják, hogy az EU-nak ez offenzív érdeke, hát egyelőre nem sikerült előre haladnunk túl, túl nagy mértékben. Aztán itt van még a nukleáris biztonság kérdése is, amelyről nem szólnak ezek a tárgyalások azért, mert az Euratom és az USA között, USA hatóságai között van egy külön szerződés, amely ezt szabályozza. És az utolsó felvetés, azt hiszem Nébler asszony kérdezte a repesztési technológiát, amit a palagász kitermelésnél alkalmaznak. Mondom, hogy ez ebben a szerződésben szereplő semmilyen elem nem fogja befolyásolni a tagállamoknak azt a szuverén jogát, hogy az energiaforrásaikat hogyan aknázzák ki. Az Európai Unióban nyilván ez a tagállamokat jelenti, az Egyesült Államokban pedig az egyes államokat. Az USA-ban is vannak olyan államok, ahol az a döntés született szövetségi szinten, hogy a palagázt kitermelik, és alkalmazzák ezt a repesztéses technológiát, más államok viszont úgy döntöttek, hogy nem engedélyezik ezt. Tehát ugyanez lesz az igaz az Európai Unióra, hogy itt a tagállamok szuverén joga lesz, hogy hogyan járnak el. Vannak olyan tagállamok, amelyek érdeklődnek és támogatják ezt a technológiát, mások nem de mondom, megmarad ez a lehetőség a tagállamaink, illetve az USA államai számára. Köszönöm. Question. Köszönöm, hét kérdés van még, és egy percet kap mindenki, Stanyi Szabúr kezdi. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem megint a kommunikációra vonatkozik. Én bízom az önök jó szándékában, de nagyon mélyen gyökereznek azok a gyanúk, hogy a TTIP-et arra használják majd fel, hogy az Európai Unió szociális, gazdasági modelljét teljesen megváltoztassák. Fontos, hogy önök ezzel tisztában legyenek. A gazdasági érvelés az néha második helyre kerülhet, hogyha a társadalom ennyire érzékeny. Tehát szerintem az Európai Bizottságnak ugyanolyan fontos feladata az, hogy proaktív kommunikációs stratégiája legyen. Hogyha jó a megállapodás érdemi tartalma, hát akkor tessék, akkor annál még fontosabb hogy jó legyen a kommunikációs stratégia. Az aktával már megvolt a negatív tapasztalata ennek a parlamentek, ugye mindent nagyon szépen elintéztek, a társadalmat viszont elfele, társadalmakat elfelejtették tárgyal, tájékoztatni, és aggódtak a jogaik megsértése miatt, tiltakozások voltak, és a parlament végül nem szavazta ezt meg. Tehát nagyon-nagyon sok múlik az önök kommunikációs stratégiáján. Köszönöm szépen! Vidális úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon konkrét kérdést fogok feltenni. Ez a folyamat, ez az integrációs folyamat, amely a TTIP-be beindul hogyan alakult, tehát rövid távon, középtávon, hosszú távon az európai és amerikai oldalon. Én ezt azért mondom, mert ez gyakorlatilag a kulcsa a e, sikernek, például az Egyesült Államokban is, a nagyvállalkozások szempontjából. Elítélem azokat az előítéleteket, e, amelyeket hallottam e, másoktól. Tehát a technológia nem felhasználható, vagy nem, nem lehet kitéve annak, hogy csak bizonyos emberek kezébe legyen, és ezek döntenek, döntsenek erről. Tehát a TTIP-et támogatom, mert ez hatalmas lehetőség, mondja a következő hozzászóló. Gyakorlatilag stratégiailag is ki tudja egyensúlyozni a két fél kapcsolatát, de azért vannak itt problémák. Tízből kilencen azt mondták nekem, akik a választóim, hogy nem értenek ezzel egy, egyet. És hát nincsenek konkrét példáim. Itt rengeteg számmal dobálózunk, de hát példáim nincsenek. Ezen a héten a porgány korm, portugál kormány, a 14 kormány egyike volt, amely egy petíciót aláírt a különböző konfliktusok és ellentmondások miatt. Negatív volt a reakció, mert a úgy gondolták, hogy az alternatív vitarendezés az a nagy vállalatokat támogatja, de hát kérdezzük, hogy akkor milyen vitarendező testületről van itt szó? Mi van akkor, hogyha egy tagállam szeretné az egészségügyet újra államosítani, akkor megteheti. Ugyanígy tehetnek az amerikaiak is. Elmondták azt is, hogy ha akarja egy tagállam, akkor a palagázt kitermelheti lepesztéssel. Nagyszerű, tehát hogy mindenkinek szuverén jogai vannak. De hát akkor ez egy hatalmas konfúzió, senkit nem tudunk meggyőzni ezekkel a példákkal. Am I? Uh, Henkel úr következik, és azt mondanám, hogy támogatom ezt a javaslatot. Annyi hozzáfűzni valon van, hogy a bizottságnak a kommunikációs stratégiáján kell nagyon-nagyon javítani. Rendelkezésünkre állnak adatok, de az az igazság, hogy a 751 parlamenti képviselő legnagyobb része képtelen arra, hogy megvédje ezt a megállapodást. Az üzleti világ, a globalizáció és Amerika ellenes erőkkel küzdünk, akik nagyon profik és nagyon jó technikákat alkalmaznak az emberek meggyőzésére. Nekünk pedig nincsenek fegyvereink. Juncker úr azt mondta, hogy tíz legfontosabb prioritásának egyike a TTIP. Hát akkor javasolnám, hogy Juncker úr állítson fel egy kommunikációs irodát, amely valamennyi parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő számára elérhető. És akkor legyen bármilyen kérdésünk vagy problémánk, ezt elküldhessük ebbe a kommunikációs központba vagy irodába, és 10 percen belül kapjunk rá választ. Köszönöm szépen, és Griffin úr Griffin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én igaziból csak szerettem volna tájékoztatni önöket arról, hogy az Egyesült Királyságban mi a, milyen um, vélekedések uralkodnak. Én értem, hogy önök megpróbálnak minket megnyugtatni, de kérem, hogy mondják el nekünk, hogy milyen konkrét intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy nem veszélyezteti semmi az Egyesült Királyság egészségügyi szolgáltató ellátó rendszerét, amely egyelőre ingyenes az állampolgárok számára, ez az egyik, a másik pedig hogyan garantálják, hogy a tagállamok szuverenitását semmi nem fogja korlátozni, különösképpen a hibás a, a hibás vitarendezési mechanizmus, de az az igazság, hogy nem hatékonyan kommunikálnak. Mányka úr. Predseda, z tejto debaty vyplýva, že nutne potrebujeme... Köszönöm szépen. Kommunikálnunk kell az emberekkel. Minden olyan tanulmány, amit például Írországban, Svédországban, Ausztriában készítettek, mind azt mondja, hogy mindkét oldal előnyeire válna, ha aláírnák ezt a TV szerződést. Nagyon sok új munkahely teremtődne a kimutatások szerint. ...160 milliárd eurós fellendülést jelentene a gazdaságnak az import és az export fellendülne. Ezeket az adatokat közölnünk kell a nagy közönséggel. Ha ezt nem tesszük meg, akkor problémákkal kell élnünk majd. Részben ugyan foglalkoznak ezekkel a problémákkal, de ez nem elég, még többet kell tenni, hogy informáljuk az embereket. Köszönöm. Igen, a kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció, technológia. Kérem a válasza. Egyszer azt mondták nekem, hogy ki hogy élik meg a dolgokat a kereskedelmi tárgyalásokon, az válik a valósággá. Ahogy telnek az évek, egyre inkább látom, hogy foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, de hát kicsi csapat vagyunk, úgyhogy remélem, hogy számíthatunk önökre, erősítsenek meg minket. Mindenki szabadon dönthet, támogatja, vagy sem ezt, a nyitottságot. Azért használom ezt a szót, mert a szabadkereskedelmi egyezmények nyitnak, de úgy hozzanak döntést, hogy megismerik előtte a tényeket. Mi megpróbálunk a DigiTrade honlapján nagyon sok információt tenni, minden információs adatunk nyilvános, és teszünk még javaslatokat, hogy hogy lehet ezzel javítani. Ami a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot illeti Nagy-Britanniában, nem fog változni. Ezt megígérhettem, mert az amerikaiak pontosan ugyanazt tapasztalják az USA-ban azt akarják, hogy a kormány irányítása alatt maradjon. A tagállamok szabadon liberalizálhatják a saját területeiket, piaci alapú szolgáltatásokat nyújthatnak, és ha nem válik be, akkor visszatérhetnek az állami szolgáltatásokhoz. Az ISDS-t illetően. Ezt az eszközt úgy kell figyelembe venni, hogy nem kérdőjelezi meg a kormányok jogát, hogy szabályozzanak. Az egyetlen dolog, amit tesz, az az, hogy ha kárt szenved valamelyik fél, és ezt egy döntő bíróság dönteti el, akkor lehet jogorvoslatot kérni. Az egyetlen dolog, Például a Vattenfall eset német országban. A Vattenfall egy nukleáris erőművet épített, Németország úgy döntött, hogy a nukleáris energiát már nem használják, akkor a Vattenfall cég kaphat-e kártérítést. Hát ez attól függ, hogy milyen szerződést írtak alá a német kormánya. Hogyha aláírta azt a német kormány, hogy 30 évig a Vattenfalltól várja a nukleáris energiaszolgáltatást, akkor igen. De általában véve a kormányok nem vesztenek. Az amerikaiaknál egyetlen esetet sem vesztett el a kormány a vitarend, vitás esetekben. Úgyhogy hát ezt le lehet olvasni az interneten. hogy társadalmak szempontjából mennyire fontosak ezek a kérdések. Ami nagyon fontos az, hogy a kormányok jogára, hogy ö, jogot alkossanak, nem hat ki. Azért, mert nem vizsgálhatják felül a jogot, csak a kártérítés megítéléséről ítélhetnek. Ezért most, hogy kialakult a kereskedelmi politikáról ez a társadalmi párbeszéd, jó, rendben, de ez a mi feladatunk, hogy átadjuk önöknek a tudásanyagot, hogy aztán a tévében önök elmagyarázhassák. Én nem nyilatkozom tévében, az én eh, munkám az, hogy a biztosomat és önöket szolgáljam, és aztán majd önök elmagyarázhatják, hogy mit jelent ez, amiről tárgyalunk. De megpróbálunk nagyon átláthatóak maradni, mert tájékoztatni akarjuk a nagy közönséget. Ez egy olyan nagy kérdés, hogy mindenkinek lesz véleménye. És én, mint közszolga, én ezt teljes szerénységemben most elmondtam. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon érdekes ez a vita. Nagyon sok kérdés érkezett. Az energia, kkv szellemi tulajdonjog, az INTA szakbizottságból a kollégáink nagyon érdeklődnek, hogy kaphatnak-e még és még és még tájékoztatást. Ben Lange. Igen. Buzek úr, Szerintem a bizottságnak sokkal többet kell tennie, ami a transzparenciát illeti. Gyakran az történik, hogy nagyon szakértői módon a TTIP-ről beszélnek, és aztán elhangzik az a mondat, hogy de én nem bízom a bizottságban. Így aztán a bizalmat el kell újra nyerni. Mit jelent ez? Az alapdokumentumokat nyilvánossá kell tenni például az egészségügyi szektort illetően, a szolgáltatásokat illetően. Van 150 olyan terület, az egészségügyi szektor is, amit például kivett a bizottság azok közül, területek közül, amiket lehet magánkézbe adni. Hogyha elolvashatnák az emberek ezt, akkor megnyugtatná őket, ami az ISDS-t illeti a vitarendezést. Nyilvánvalóan, hogy kritikusnak kell lennünk, de lesz majd nem sokára eredmény, van egy konzultációs folyamat ezt illetően, és majd meglátjuk, hogy hogy haladhatunk tovább. Tehát az átlátható, nyomon követhető vita, hogy megkapassuk az információkat. Én úgy gondolom, hogy elérkeztünk az a ponthoz, ahol kicsit számot kellene vetnünk. Másfél éve tárgyalunk az USA-val, egyértelmű vált hogy hol érhetünk el eredményeket, a vegyszer területén nem, máshol igen, a közbeszerzés igen, tehát kritikusnak kell lennünk, számot kell vennünk, és bele kell gondolni a jövőbe. Egyrésztről van egy új bizottság, másrésztről új a kongresszus, új a szenátus, és az ISDS tárgyalások eredménye. Úgyhogy az INTA úgy döntött, hogy lesz egy köztes mérlegünk. Az elnök úr erről már tud. Teszünk egy javaslatot, és minden szakbizottság reagál erre, hogy az legyen a cél, hogy februárban, márciusban felmérhessük azt, hogy hol áll a parlament, és mit gondolunk, hogy hova haladjon tovább a bizottság. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Tájékoztatásul. Az ITRE, talán az INTA tagjai is meghívják 2015 elején, a következő tárgyalási forduló után, a nyolcadik forduló után a bizottság képviselőit. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Tudja ugye, hogy most már mindig igényt tartunk a beszámolójukra. Köszönöm. Okay. Uh, dear colleagues, uh, we've got our... Kedves kollégák, következő napi rendi pontunk, az is nagyon fontos. for Cooperation. cser, égei tenger. Harmadik energia csomag.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 és Lord Mog tartják a tájékoztatást, aki a szabályzó testületnek az elnök, az szernék természetesen. Great. Thank you. And um, let me say a few words. Mm. Our issue committee has. Hagy mondjak néhány szót. Az itt re az ACER kapcsolattartó csoportot megint létrehozta, egészen sok kolléga részt vesz ebben, és az ACER tevékenységét figyelemmel követik. És rendszeresen találkoznak az önök különböző szintű képviselőivel, például nemzeti szinten is. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi történik a tagállamokban. A piaci ellenőrzési jelentés nagyon fontos. Ez az alapja a harmadik energiacsomagnak és minden másnak, ami ahhoz kell, hogy a belső piacunk működhessen. Tehát nem könnyű a tagállamoknak dönteni. A törvények és a szabályok már készen állnak. De hogyan dönthetnének? Ez nem könnyű. És önök a belső energiapiacunk legnehezebb részét képviselik a az energia kereskedelmet. Potosnyik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Lord Mog és én nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és ismertethetjük önökkel az ügynökség tevékenységét, és a piaci felmérési jelentésünk eredményeit. A múltban már többször jártunk itt, és mindig nagyon jó vitának voltunk tanulni. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Európai Parlament az ügynökséget mindig támogatta, az ITRE szakbizottság pedig különösen. A kapcsolattartó csoportjukkal többször találkozunk az elmúlt három évben, és két látogatást szerveztünk meg, először 2012. augusztusában, és aztán 2010 márciusában Jubjanában. A harmadik energiacsomagot illetően fölkértek minket, hogy az európai szintű koordinációt elvégezzük. Ez egy európai ügynökség, beszámoltatható a parlamentnek, és célunk az energiapiac integrációjának, a szabályzó keretek harmonizációjának az elősegítése. Az EU energiapolitikai célkitűzések figyelembevételével úgy, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk. és együttműködünk a nemzeti szabályzó testületekkel. Ma különböző témákat ismertetnék, itt láthatók ezek. Megpróbálom röviden ismertetni őket, hogy kérdezni és legyen lehetőségük az egyik. A piaci felmérési jelentés múlt hónapban adtuk ki, harmadik kiadást éltük meg, az ACER és a CER összefogott, és úgy állítottuk ezt össze. Hogy mondjak el néhány dolgot arról, hogy hogy érhetjük ezt el. Ez több mint 250 oldalas. Csak a főbelemekre fogok kitérni, mert nagyon hosszú ez a tanulmány. Aztán utána szeretnénk azt megvizsgálni, hogy hol is vagyunk a belső energiapiac kiépítésében, az egységes energiapiac kiépítésében, az úgynevezett 2014-es célkitűzés elérésében. Ezután az ügynökség 2015-ös munkaprogramjának főbb elemeit sorolnám fel majd a HÍD 2025-höz, kezdeményezésről szólnék néhány szót, a felügyeleti lépésekről és a remit véglehajtásáról. Tehát először kezdjük a piac monitoring jelentése következtetéseivel. Négy fő területet vettünk korcső alá. Az első az elektromos áram és gázpiacok, mármint kiskerpiacok. Megnéztük az elektromos áram nagykerpiacait és a hálózati hozzáférést, a földgáz nagykerpiacokat és hálózati hozzáférést és a fogyasztóvédelmet. Ami a kiskereskedelmi piacokat illeti, a lényeg, ami kiderült a vizsgálatainkból, az egyébként hasonló, mint az előző évben tapasztaltak. A lakossági a kiskereskedelmi árak továbbna is nőnek annak érdekében, annak ellenére, hogy ellentétes tendenciák zajlanak a tagállamokban, a kereslet az csökken 2013-ban 19 tagállamban csökkent az elektromos áram iránti kereslet, és a gáz iránti kereslet 17 tagállamban csökkent, közben az árak pedig emelkednek legyen az lakossági vagy ipari fogyasztók, mindegyik számára növekedtek az elektromos energia árai, 27, illetve 20 tagállamban, a gázárakra is igaz ez, és az elektromos árakról még azt is el kell mondani, hogy Norvégiában is emelkedtek, egyetlen egy tagállamban nem nőttek ezek az árak, ez pedig Magyarország. Tegyük azt hozzá, hogy van egy olyan része a számlának, a végszámlának, amely ugyan kicsi, de csökken. Ezek ugye az adókat jelentik, illetve a megújuló energiák díjai tulajdonképpen az energia komponens az csökken a végfelhasználói számlában. Mi ennek a következménye? Az első az az, hogy a szolgáltatók közötti verseny gyengül, kevesebb, kisebb az a mozgástér, ahol versenyezni tudnak egymással. A másik pedig, hogy a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacok között a kommunikáció nem jól működik. Még valamire fény derült. Az európai fogyasztók eléggé vonakodnak attól a gondolattól, hogy szolgáltatót váltsanak. Tehát, hogyha megnézzük Európát, akkor általában a fogyasztók 6%-a vált szolgáltatót. Ennek több oka lehetséges. Nem gondoljuk, hogy az összeset sikerült megtalálnunk, de azért jó néhányat felsoroltunk. Az egyik az, hogy a fogyasztókat nem tájékoztatják, vagy ők nem tájékozódnak. Az árak hatóságilag szabottak, ebbe további részletekbe tudok bocsátkozni, hogyha ez önöket érdekli. A fogyasztók hűségesek a szolgáltatójukhoz, valamint az átváltás folyamata nagyon bonyolult. Azt hiszem kiosztották a kis összefoglalónkat, ennek a hátulján találhatják azokat a táblázatokat, amelyek az egyes tagállamokra vonatkozó adatokat tartalmazzák. Több lakossági piac van, amely egyébként egész jól működik, Belgium, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Hollandia, és egyébként Norvégia már, ami az elektromos áramot illeti. Itt azt tapasztalható, hogy a fogyasztók gyakrabban váltanak szolgáltatót. Most nézzük tehát a kiskereskedelmi oldalt. A versenyt itt erősíteni kell, tehát még nem értük el a célunkat, nem versenyeznek egymással a versenytársak, még mindig vannak a piacra jutást akadályozó tényezők. A tagállamok az alapelveket meghatározták, de a fogyasztók védelmére különböző képen reagálnak, különböző rendelkezésekkel. és még többet is lehetne tenni a fogyasztók védelmének érdekében. Tehát mi itt azt javasolnánk, hogy a, az akadályokat, a piacra jutás akadályait el kellene távolítani, hogy a verseny erősödjön, illetve hatóságilag szabott áraktól is minél előbb meg kell szabadulni, valamint a fogyasztó védelmi intézkedésekre, illetve a fogyasztók jogainak védelmére elengedhetetlenül szükség van. Most hadd térjek rá arra, hogy mit sikerült eddig elérni az egységes energiapiac megteremtéséből. Hát ugye az ügynökség a koordinációs munkát átvette európai szinten. Egy párhuzamos folyamatot állítottunk fel, amelynek az volt a célja, hogy a fogyasztók a kézzelfogható előnyöket mielőbb élvezhessék. Nem csak keret útmutatás készült, hanem egyfajta korai végrehajtási lehetősége ennek a modellnek. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban önkéntesen is előrébb lehet lépni. Tehát, hogyha megnézzük a következő diát, akkor lehet látni, hogy két hálózati kódexet már elfogadtak, itt olyan szabálykönyvekről van szó, amelyek közvetlenül érvényesek mind a 28 tagállamban. Tulajdonképpen meghatározzák azt, hogy milyen módon működik a rendszer, működnek a piacok. Az elektromos áram szektorban egy kicsit lemaradtunk az ütemtervhez képest, de azért a hálózati kódexek már a komitológia fázisában vannak, és az ügynökség 13-ból 11-et már elfogadásra javasolt. A pozitív hatás egyébként a helyszíni eseményekből is származik, tehát az önkéntes korai végrehajtást is beépítettük ebbe, ezekbe az útmutatókba. Hogyha megnézzük az egynapos piacokat, akkor én nagy örömmel számolok be arról, hogy a market coupling májustól Gibraltártól kezdve a Barents tengerig működik, tehát ezt a kék jelölt területet láthatják itt a térképen. Gyakorlatilag ez a terület már egységes piacként működik, az azt jelenti, hogy ugyanaz az algoritmus, egységes algoritmus határozza meg az árakat. A a market coupling folyamata az összekapcsolódások, határokon átnyúló kapcsolódásokra is kihatott. Ez most már 60%-ról 77%-ra emelkedett 2013-ban. Persze vannak azért problémák, van, ahol a market coupling nem működik, és ahol ütemezetlen áramlások vannak. Vannak további problémák is. Én az egynapos piacról szívesen válaszolnék kérdésekre. Hosszú távon szerintem előrelépést fogunk látni. A következő lépés az a regionális változások, az áramlás alapú módszerről pedig azt mondanám, hogy hát ez a hónap volt a határidőnk a kapacitás kalkulációkra, de a következő hónapra fogjuk tudni teljesíteni a munkát, ami a gázt illeti, az interkonnekciós kapacitást, nézzék meg a piros területet. Ezen kívül vannak még további regionális kísérleti projektek, azokat a többi különböző színnel jelöltük. Hogyha a főbb következtetéseket és ajánlásokat foglalom össze, akkor azt mondhatom, hogy a piaci integráció javul, de a megújuló energiák integrációja, a hullókárlanatok csökkenthetik az elektromos áram árának a konvergenciáját. Szükséges még a, az elosztó pontok likviditását is javítani, illetve a hosszú távú szerződéses kötelezettségek teljesítését. Ami pedig az acert illeti, és az, hogy hogyan vizsgáltuk az átültetést, végrehajtását ezeknek a szabályoknak, mindenképpen a csomag gyors végrehajtását kell elérni, tehát hogy a hálózati kódexeket a lehető leggyorsabban végrehajtsák, és hogy a gázelosztópontok likviditása meglegyen, európai és tagállami szinten is. Köszönöm szépen ezt a rendkívül információdús beszámolót. Hát ez az ön ideje, nem tudom, be, de természetesen azért hívtuk el, hogy beszámoljon erről. Én úgy érzem, hogy az éremnek két oldala van. Az érem egyik oldala az ügynökség, és ugyanannak az éremnek a másik oldala a felügyeleti szervek. És hát nyilván a felügyeleti szerveket is irányítják, vagy útmutatást adnak nekik, tehát ezért életbe vágó számunkra az önöktől szerzett információ. Ó, köszönöm szépen, elnök úr, hát eh, ez nagyon ösztönöz engem. Fontos szerepünk van ebben a folyamatban, eh, és rendkívül fontos az, hogy az ügynökség képviselje a nemzeti hatóságokat, szabályozó hatóságokat, és mint ahogy önök is látják, a bizottság úgy gondolja, hogy az ügynökség komoly eredményeket ért el. Egy másik formális értékelés lesz majd jövőre kiadva, remélhetőleg abban is dicséreteket kapunk néhány további dologra szerettem volna kitérni, amelyek azt gondolom, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok aggodalmait tükrözik. Olvassák el ezt az ábrát. Két dologra felhívom a figyelmet a négy témáról, négy téma közül. Az egyik a, a bridge, a másik pedig az energiakereskedelmi téma. Ez az a négy téma, amelyet elfogadtunk, és amelyekhez aggodalmak kapcsolódnak. Húj Hit 2025 felé. E, körülbelül egy évvel ezelőtt döntöttük el, hogy stratégiai módon kell közelítenünk ahhoz, amit szerintünk a jövőben fog történni, mégpedig eh, az intézmények által felállított keretek között eh, szabályozói szemmel. 2025 nincs túl messze, mégis távlati célpont, és azonosítottunk egy sor olyan stratégiai elemet, amelyet figyelembe kell vennünk önöknek, ez nem lesz újdonság, az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom, illetve a nem programozható megújuló erőforrásokra eh, gyakorolt hatása, a gáz tisztázatlan jövője, a piaci integráció folytatódása, az ENCO-k és új szervezetek szerepe, ezek felügyelete, és végezetül valami, amit az elnökük felismer, a magas szintű energiabizottsági munkacsoportban a bizottságot szinte megelőztük, a szomszédokkal való együttműködés témájában. Hogyha a kéket nézik, akkor a javaslatok konklúzióit látják. A harmadik energia csomag nagyon fontos, a tagállamoknak ezt végig, végre kell hajtaniuk, és ezeket a kódexeket létre kell hozni, a folyamatokat létre kell hozni, a megújulók arányát növelni kell, és azt leképezni a piaci viszonyokra is ehhez eh, szerettünk volna hozzájárulni különösen a gázellátás biztonságához, valamint eh, a TSO-k közti együttműködéshez, a szállítási rendszerek üzemeltetői közti együttműködéshez szeretünk volna hozzájárulni. A középpontba helyezzük az energiafogyasztót. Könnyű mondani, nagyon nehéz elérni, különösen kerpiacon olyan szabályokat létrehozni, amely a fogyasztót védi. Úgy gondoltuk, hogy az ügynökséget egyre inkább arra kell felhasználni, hogy a szabályozó hatóságok között jobb legyen az együttműködés, és azt gondolom, hogy fontos az is, hogy egy összeurópai döntéshozatali folyamatot is e, létre kell hozni a munkacsoportban. E, jobb szabályozói együttműködést szeretnénk kialakítani. Említettük a remitet. A Remitről itt megjelent néhány cikk Nagy-Britanniában egy bejelentés alapján. Hatalmas politikai botrány lett belőle, és mivel Voltam a, mindkét csapatban játszottam már, ezért elmondhatom, hogy egy kis energiakereskedelmi problémából ekkora botrány lehet, ami aggasztó azért, azt gondolom. És fel kell, hogy merüljön néhány kérdés. Az Európai Unió tényleg akarja-e az energiapiac integritást és átláthatóságát, akar-e ilyen mechanizmust, amely ezt eléri, mert ez növelni fogja a fogyasztók bizalmát, ugyanakkor szükséges ehhez megfelelő szabályozói támogatás is, és erőforrások, megfelelő erőforrások. Nem tudom, elnök úr akarja-e, hogy az igazgató úr tényleg most a remitről beszélje részletesen, vagy csak megmutatjuk az ábrákat, jó. Rávetnek egy pillantást, és látják, hogy október 15-én Roberto el tudná magyarázni itt ennek a részleteit, de a fő üzenet az az, hogy kezd súlyosabbá válni, súlyosabbá válni a helyzet, lesznek problémák jövőre is, E, és amennyiben a, és már most látjuk a potenciális problémát. E, két font, két dolog fontos, az automatikus screening, illetve az előzetes elemzés, ami pedig az erőforrások hiányát illeti, az itt van kiemelve ezen az ábrám vörössel, e, az erőforrásokat nem lehet az ügynökség egyik részéről a másikra átcsoportosítani, mert a piacfelügyeleti szaktudás az, az, az ritkán érhető el. A, az üzenet tehát az, hogy megfelelő erőforrásokra, emberekre van szükségünk, igazi szakértelemre van szükségünk, nem csak itt az ügynökségen belül, hanem a nemzeti hatóságoknál is. Itt vannak a különböző benchmarkok, a brit, illetve az amerikai hatóság látják, elég nagy számokat tüntettünk fel. Az Európai Unióban a 37-es ábra mutatja a bírságokat, és látjuk, hogy az elmúlt időszakban megnövekedtek. Látják, hogy az utóbbi időben, és ez még csak a jég és egy csúcsa, megnövekedtek a bejelentések a megfelelő végrehajtás és erőforrások nélkül az acer tekintéje sérülhet, és az európai intézmények tekintéje is sérülhet. A nemzeti hatóságoknak ki kell ezeket az ügyeket vizsgálniuk, de valóban egy, egy tényleges és valós problémáról van szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Eh, akkor most eh, átadnám a szót a képviselőknek. Crawford úr következik. Köszönöm. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy eh, eljöttek és ilyen kiváló előadást készítettek, valóban rámutatva a kihívásokra. Az erőforrás szót többször hallottam, és valóban ezzel egyet is értek. Megértettük az erőforrásokra történt utalásokat. Emellett a piacfelügyeleti jelentést is köszönjük. Azt gondolom, hogy fontos tudnunk, ismernünk ezeket a számokat, ahogy önök is tudják a belső energiapiacunk, illetve a jövőbeni energiapiaci tevékenységünk két egymással összefüggő kihívással kell, hogy számoljon. Az egyik az interkonnektorok hiánya, ami egy akut probléma, kapacitása határokon belül, vagy akár a határokon belül, ez az egyik kihívás erről mit gondolnak, a másik pedig a létező kapacitás kihasználása, beszélnek itt a megújulókról is. A piacfelügyeleti jelentés azt gondolom, hogy ezeket a kihívásokat is jól megvizsgálja. Nyilván laikusként azt látom, hogy ez pénzbe fog kerülni, a, gyakorlatilag az ellátás, az ára az energiának megnőtt majdnem minden országban, ez nyilván probléma az egyes polgár szempontjából. Hogyan fogja az ASZER ezeket a problémákat kezelni, és hogyan lehet tudatosítani ezeket a problémákat. Önök kiadnak jelentéseket, de azt gondolom, hogy ezen túlmenően is kell tudatosítani ezeket a, a kérdéseket. Ez lenne, tehát a, ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. Petersen úr következik. Very much. Uh, Köszönöm. Nagyon izgalmas előadást hallottunk uh, on the one hand, uh... egyfelől, mint ahogy önök is tudják, itt érzékeny témákról van szó, mert uh, a tagállamok elég érzékenyen reagálnak uh, arra, hogy uh, nemzetek fölötti szervezetek jönnek és beleszólnak a dolgaikba, adott esetben tervezgetnének helyettük egy nagyon őszinte kérdést teszek fel, és nem is nagyon válasz, várok választ rá, mert nem biztos, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy válaszoljanak mit akarunk mi a kormányzatiság területén elérni, mert önök a napi munkájukban bizonyára nehézségekkel állnak szembe, amikor nagyobb határon átnyúló együttműködésre akarják sarkalni a különböző hatóságokat. Hogyha mi függetlenséget akarunk, nagyobb átjárhatóságot akarunk, akkor ahhoz több együttműködésre van szükség, és itt látom az önök szerepét ott tartunk-e, ahol szeretnénk tartani itt governance témában. Köszönöm. Turmes úr következik. Thank you. I, I was late, but... Köszönöm. Kicsit elkéstem, de a kémeim, kémjeim beszámoltak. Beszámoltak mindenről, amit elhangzott. látjuk, hogy a kereskedelmi csalás kérdése eh, az mennyire aláássa a bizalmat, és ha a bizalom eltűnik, akkor elég szomorú lesz a helyzet. Önök a tagállamoktól kaptak ügyeket, ugye? Tudnának-e még valamit mondani arról, hogy milyen módon elemzik ezeket, mi az eljárás, és hogyan, hogyan viszonyul mindez a munkaerő kérdéshez. Persze támogatjuk önöket abban, hogy további személyi erőforrásokra van szükségük, de meg kell értenünk, hogy miért, akkor tudjuk önöket jobban képviselni. A másik a dolog, amiről beszélni kell, a kiskerárak és a nagykerárak kérdése a nagyker árak az ETS-hez kapcsolódnak, az ETS összeomlott, nem gondolom, hogy gyorsan meg lehet gyógyítani. A piaci stabilitási tartalék még ha 2017-re anticipáljuk is, nem valószínű, hogy az árak felmennek. Önök is, a bizottság mindig sajnálkoznak eh, amiatt, hogy eh, a a, a ügyfelek nem váltanak szolgáltatót eh, gyakrabban. 2003-ban, amikor a második árampiaci nek én voltam a raportőre, akkor azt mondtam, hogy a fogyasztók nem töltenek órákat azzal az interneten vagy bárhol máshol, hogy megtudják, hogy hol tudnak egy kis pénzt spórolni. Azt gondolom, hogy egy illúzió és álom azt gondolni, hogy az ügyfelek e, e, szolgáltatókat fognak váltani, és ebből fog megszületni a verseny. Éppen ezért szerintem inkább szigorúbb szabályokra van szükség. A telekom piacon, nézzük meg, e, ugye ott is oligopólium volt, és ezek becsapták a kiskereske, a fogyasztókat. Mi meghatároztuk a maximális árszinteket, és nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy erre van szükség itt is, mert senki nem tudja nekem megmagyarázni azt, hogy a zuhanó nagykerárak mikor jelennek meg, és milyen formában jelennek majd meg a kiskerárakban Ugye kereskedők veszik, kereskedők adják el. E, azt gondolom, hogy a kereskedést is éppen ezért szigorúan kell szabályozni. Köszönöm. Silikotis úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadásokért, Mog, Lord Mog és Potocsnik úr előadásáért. Az ASZER nagyon fontos szerepet játszik, amióta működik, mindig az a céljuk, hogy központilag összevonják a zacerben a felelősségi korokat, köröket. De sajnálatos módon ez nem mindig képviseli a fogyasztók jogait, ahogy a kollégák mondták, nemzeti szinten is szabályoznunk kell az energiapiacokat, nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Szeretném feltenni a kérdést a tisztelt ASZER képviselőknek. Milyen pozitívumot vagy negatívumot lát hogyha nemzeti programok felé Európai Unió szintre emelnénk az energiapiacot és harmonizálnánk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a szabályzó részre szeretnék rákérdezni. Az előadásokban a piaci visszaélési vizsgálások, kivizsgálásokat is említették. Szeretném feltenni a kérdést. A bizottság a Global Benchmarkok reformját meghirdette, eh, született új szabályzás ez ügyben. Ez eh, hogyan összeegyeztethető a remittel? Kétszer csináljuk ugyanazt, kétszer végezzük el ugyanazt a munkát, vagy hogyan? Kifejtenék? Köszönöm. Köszönöm. Capson Luis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon örülök annak, hogy elhangzott a két előadó ismertetője. Szeretnék valamiféle értékelést kapni az a kapcsolatban, ami Spanyolországban történt. Tudják, hogy Spanyolországban a Nemzeti Reformprogram keretében nem régen a szabályzók energiatelekommunikáció területén és a postai szolgáltatások területén koncentrációt képeztek, összevonták őket, létrehoztak egy testületet erre, nagyon sok volt a tiltakozás ezzel kapcsolatban. A kormány illetve a bizottság azt mondta, hogy felülvizsgálják a piaci versenyképesség sérülte, és szeretném tudni, hogy hogyan vizsgálják ezt felül, és mi történt ez ügyben. Lambsdorff úr, köszönöm szépen. Eh, elnök úr, három kérdésem lenne. Először is. A múltban amikor előkészítettük a harmadik energiapiacot, akkor az egyik kollégánk felvetette azt, hogy létezik egy olyan fogalom, hogy energiaszegénység, energy poverty. Ez egy nagyon fontos dolog, és szeretném tudni, hogy önök hogyan kívánnak megbírkozni ezzel a problémával, hogy mindenki egyformán hozzáférést kapjon az energiaforrásokhoz az egész Európai Unió területén. Vannak olyan területek, ahol nagyon nehéz szabad hozzáférést nyerni. A második kérdésem. Tudjuk, akik régebb óta dolgozunk itt, mint például az elnök úr, hogy A nemzeti szabályozó testület esetében némely ország felmentést kapott, például Németország. Nagyon specifikus volt az álláspontunk ezzel kapcsolatban. Ha meg tudná erősíteni, hogy többet már senki nem élvez ilyen derogációt. A harmadik megjegyzésem az Energiaunió. Buzek úr már felvetette ezt az elképzelést, és most a biztos is foglalkozik ezzel a témával, és biztos vagyok benne, hogy az Uniót illetően önöknek is van valamilyen nézete, megosztanák ezt velünk? Elnök, köszönöm szépen. Van-e még bárki, aki kérdést szeretne feltenni? Úgy látom, nem. Úgyhogy hogy Kezdjük önnel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket is, nagyon tájékozott kérdések. És először Pétersen úr kérdése az irányítást illetően. Ez volt az a fejezet, ami leginkább foglalkoztatta az érintetteket. Hagyj kezdjem azzal, hogy mi a pozitívum hogyha valami működik, akkor ahhoz ne nyúljunk hozzá. Szerintem minden szabályzó testület, az ügynökség, az, ahogy az működik, nagyon jó, finom, precíz szabályzó művelet. És ha megnézi, hogy ezek a mechanizmusok, a fellebezés, a szabályzó testület, az adminisztratív testület, az, irá, az igazgató és az átláthatóság hogy valósulnak meg, jól működik. Mi úgy gondoljuk, hogy az új testületek, amik létrejöttek, az úgynevezett enszók a harmadik csomag keretében rájuk kellene koncentrálni, nem azért, mert úgy gondoljuk, hogy rossz munkát végeznek, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy olyan sok munkát fognak végezni a jövőben, hogy ez csak emelkedni fog a jövőben. Így aztán szükség lesz arra, hogy valahogy felügyeljük a munkájukat. De mi egyszerűen azt mondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ezt fel kell vizsgálni, hogy valóban így van-e. Aztán az ügynökség a harmadik csomagtól kiindulva én egyre nagyobb informális együttműködést látok a szer és az ACER és a nemzeti testületek között. Én 12 éve kezdtem a munkát, amikor először került a kezembe a brit kérdés, akkor nagyon kevés kapcsolatartóm volt, pedig ez nem specifikus probléma volt. Most teljesen más a helyzet, kialakultak kapcsolatok, ismerjük egymást, és az ügynökségen belüli együttműködés is nagyon jó. Bár lehet még rajta javítani, de általában véve nagyon jó. Hogy hatékony volt-e, én megint csak azt gondolom, hogy az információáramlás, az átláthatóság a tíz éves hálózati tervben, a téli felkészültséget illetően, most már sokkal tisztább a kép az EU-t illetően, tehát javulnak a dolgok, Az infrastruktúra csomaggal kapcsolatban azt láttuk, hogy a nemzeti szabályozó testületek komolyan együttműködtek. Aztán, hogy mi történhet a jövőben. Én mit gondolok erről? Én személy szerint azt gondolom, hogy egyre többen fordulnak majd az ügynökséghez, hogyha a felek között vita alakul ki. Szerintem ez egyre inkább elterjed majd, és egyre több döntést hoz majd az ügynökség, egy integrált piacnak erre szüksége van. Amstorf úr kérdése az energiaszegénységet illetően. Ki minősül sérülékeny fogyasztónak? Nagy a különbség az északi országok között, akik az energiaszegénységet a biztosítás részeként értelmezik, személy szerint ez a, azt gondolom ez a jó megoldás, ez nem energia probléma, ez társadalmi probléma. Az európai szintű kezelésre nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, de nagyon nagyok a különbségek nyilvánvalóan egy hideg tél éjszakon nem azt jelenti, mint Portugáliában. És akkor Péterszen úr kérésre visszatérve, itt még van mit tenni. Aztán a derogációkat illetően meg tudom erősíteni. Már nincsen derogáció és teljesen függetlenek a szabályzó testületek. A harmadik kérdése. Az energiauniót illetően, hát ez problémás. Én úgy képzelem, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozik, mint hogy hogyan szélesíthetjük ki a határainkat. Ez nagyon fontos ezt próbáltuk előmozdítani a korlátozott erőforrásainkkal, hogy az uniónk határain kívülre is terjeszkedjünk. Én azt hiszem, hogy ez fontos lesz. Az integrált piac, energiapiac a jövőbeni uniónak a szíve lesz. Végül A spanyol kérdést illetően én nem tudok ehhez mit hozzátenni. Az új berendezkedés Spanyolországban, csak úgy, ahogy ez történt korábban Hollandiában és máshol, ők is nagyon hasznosan hozzájárulnak a munkánkhoz. és nagyon jó tapasztalatokat osztanak meg velünk, úgyhogy azt hiszem, hogy majd az elnök úr válaszol a nehéz kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen. Tessék. Nagyon érdekes és időszerű kérdések. A remitet hagyom utoljára, mert ez a legnagyobb kihírás, kihívás. Az interkonnektorok mennyire fontos, hogy a kapacitás elérhető legyen, és hatékonyan használják fel. Biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy az transeurópai hálózatok kapacitására vonatkozóan tavaly elfogadtunk egy jogszabályt, és most valósítottuk meg az első projektcsoportot, ez az Európai Unió válasza arra, hogy az infrastruktúrát fejlesszük, ha erre szükség van. Ezért aztán ezek most prioritást élvező projektek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy költségmegosztás történjen, és európai alapokhoz hozzáférjenek. De rövid távon, mert ez most már beindult, hogy a lehető legjobb módon használjuk fel az alapokat. Az elektromos áram területén a piaci összekapcsolás szolgál megoldásul. Hogyha a 15-ös oldalra lapoznak, és visszajön a képernyőre ez, azt láthatják, hogy ahol a piaci összekapcsolás még nem valósult meg azokon a határokon, a elektromos áram, hogy befolyásolja a folyamatot. Láthatják, ha megnézik, a jobb oldalt. Szlovákia és Magyarország közti határ. 2012 és 13 a nulla. Miért nem folyt a jó irányba az áram? Azért ö, volt a a negatívumok hátterében az állt, hogy még nem vezették be a piac összekapcsolást. Tehát ez kézzelfogható bizonyíték. A következő dia. a társadalom, társadalmi jólét elvesztése, csak azért, mert nem használjuk jól az interkonnektorokat. Úgyhogy ez prioritás számunkra, és a gáz és az áram területén a piaci összekapcsolást meg akarjuk valósítani. Nem a szabályok menetét akarjuk követni, hanem ennél gyorsabban akarunk lépni. Turmes úr, nagyban és kis kereskedelmi ár. Szerintem itt két kérdésről van szó. Az egyik, hogy van-e összefüggés a nagybani energi- a kereskedelmi energia árak és a nagybani energiárak között. Nem mindenütt. Van egy diám erre. Bizonyos országokban ez a korreláció jól működik, és vannak országok, ahol nem esik egyben nagy kereskedelmi ára kiskereskedelmi ára. Ez az egyik rész, ami aggasztó kell, hogy legyen. Aztán az energiakomponens csak kis részét adja, általában kevesebb, mint 50%-át a végárnak kiskereskedelem szempontjából, Tehát az, hogy mi történjen a fogyasztókkal, lekapcsoljuk őket, vagy sem. Még akkor is, hogyha ezzel sokat spórolhatunk, a 47-es dián láthatjuk, hogy milyen megtakarításokat lehet elérni ezzel. Németország ban még nagyon nagyobb megtakarításokat lehetne eszközön az átállással, de ezt nem teszik meg jövőre, majd még inkább koncentrálunk erre a témára. Skiotis szúr! bizonyos intézmények európai dimenziójára kérdezett rá. Elmondta már Lord Mock is, hogy a harmonizáció az energiaszektorban ez a megoldás. Tehát az encók és az encóik egyre nagyobb szerepet kell, hogy játszanak, de ugyanakkor a nemzeti specifikumokat is tiszteletben kell tartani. Most pedig a remitre hagy térjek vissza, a végére hagytam ezt a dolgot. Igen, már kapunk kérelmeket, még már készen van a monitorozó keret, de még nem használtuk, de csak októberben jövőben lesz kötelező a bejelentés. De ugyanakkor 2011 óta, mióta remit életbe lépett, kaptunk eseteket egyéni szereplőktől, néhány esetet mi derítettünk fel, szabályzóktól is kaptunk. Tehát igazából adhok módon működött eddig, de látják, hogy emelkedett az esetek száma. És a piaci visszaélések és az insider kereskedelem egyelő arányban képviselteti magát. Mi azt gondoljuk, hogy volt ö, jogsértésre példa legalább egy esetben. Jelenleg 30 esetet dolgozunk fel évente. Hat emberem van. Ha ez tényleg működne, csak hat ember tudnék az ügyrekre ráállítani, de jelenleg csak ketten dolgoznak rajta, Az én becslésem az, hogy igazából 20-25 emberre lenne szükség ahhoz, hogy a munkát elvégezhessük, és ezt támogatja alá a többiek tapasztalata is. A különböző feladatok dolgokat nagyon részletesen ismertettük az összefoglalónkban, hogy mi kell ahhoz, hogy a remitet hatékonyan alkalmazzuk. Lord Mog már mondta, a mi eredményeink ugyanazt mutatják, mint a mások ügynökségek tapasztalatait. Tehát ez egy kihívás, a várhatóan felmerülő eseteket nem tudjuk majd megoldani olyan mennyiségben, mert úgy becsüljük, hogy körülbelül naponta 500 ezer kereskedelme kapcsolatos esetet kapunk, de lehet, hogy egy milliót is. Hát ilyen számú esettel nem tud megbírkozni hat ember, még akkor se, hogyha a rendszer nagyon jó. A jó rendszer az anomáliákat beazonosítja, de aztán a szakértőké a munka, és itt van egy problémánk. Ami a benchmark szabályzást illeti, a piaci visszaélések egy része ehhez kapcsolódik, de ennél többről van szó. Úgyhogy jó lenne, ha új szabályok lennének, de ez csak kis része a problémának. Köszönöm szépen. Um, I'm very grateful. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy újra szólhatok. Ugyanakkor a fától nem látjuk az erdőt. Uh, itt becsléseket látunk uh, amire az ügynökségnek szüksége van. Nyilván e, ezek az erőforrások magasabbak, mint amit szeretnénk. Most a munkaprogramunknak olyan szakaszában vagyunk, amit csak akkor tudunk véglegesíteni az évvége fele, amikor a költségvetést meghatározzák. Nyilván nem ez a bizottság foglalkozik a költségvetéssel, ugyanakkor ez a bizottság támogatott bennünket korábban, a mi közös véleményünk az, hogy lehetséges, nem lehetséges az ügynökségen belül az erőforrásokat átcsoportosítani, a új erőforrások nélkül pedig jövőre eh, komoly kihívásokkal kellene e, kinéznünk. E, e, azt gondolom, hogy a képviselőknek erről tudniuk kell, a költségvetési hatóságoknak is erről tudniuk kell, ezért akartuk ezt a szomorú üzenetet mindenképpen eljuttatni önökhöz. Köszönöm még egyszer, köszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek és elláttak bennünket információval. Nekem is vannak információim. Az ASER Contact Group eh, első ülése december második hetében lesz, valószínűleg 9-én, de ezt majd még megerősítjük pontosan, tehát december 9-én az ACER kontakt, csoport tagjai számára ez egy fontos dátum, mert azt gondolom, hogy szoros kapcsolatban kellene maradnunk. És végezetül megköszönöm önöknek a látogatást. Nem utoljára járnak itt. A kontaktcsoport tagsága 16 kollega érdeklődését ki, ide. Nagyon odafigyelünk önökre, önökre, belső energiapiac fontos, az energiai közösség, az európai energiaközösség szempontjából is fontos ez a téma. E, és hát ugye energiaunióról is beszélünk, ez egy nagy politikai gondolat, nem nem egy új entitást akarunk, nem további bürokráciát akarunk létrehozni. Az Energia Unia, az Energia Közösség nem erről szól. Ez egy, ez egy erős eszme, amelynek a célja az, hogy az energetika kérdését összeurópai szinten kezeljük. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Holnap 9 órakor kezdődik a harmadik része az ülésünknek, most pedig a koordinátorok ülése következik egy órában. Három 5 perces technikai szünetet tartunk, három vagy 5 perces technikai szünetet, amely lehetőséget biztosít azok számára, akik nem jogosultak, hogy részt vegyenek, hogy elhagyják a termet. Köszönöm.